mesdames mesdemoiselles messieurs chers collègues bienvenue euh, à cette session. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket a ma délutáni ülésszakon. A LIBE bizottság elnökeként sok szeretettel köszöntöm Önöket itt. És ez az a szakbizottság, amely az Európai Parlamentben a menedékkérők és az bevándorlók problémáival foglalkozik. Tudom, hogy ma délelőtt többen kérték a szót, és sajnos nem kaptak szót a délelőtt folyamán, úgyhogy először is azt javaslom, hogy azonnal kezdjük meg a munkánkat, és megadom a szót a ma délelőtt jelentkezetteknek rögtön a panel után, tehát akik szeretnének hozzászólni, lehetőséget fognak kapni, hogy megtegyék ezt. Azt hiszem, hogy elmagyarázták önöknek azt, hogy hogyan működik a munkánk, technikailag ez hogyan kell lebonyolítani, ki kell tölteni egy kis űrlapot, és ezzel regisztrálják magukat, és szót kaphatnak. Az első hozzászólónk ma délután Evelyn Herkes, aki a milleniumi célkitűzések eléréséért megbízott felelős, és meg is adom neki a szót. És először is Hefkins asszony, és aztán Garson úr következik. Hefkens asszony eh, Hollandiában először a eh, fejlesztési minisztériumban dolgozott, majd eh, nagykövet volt, majd megint fejlesztési miniszter a holland kormányban, most pedig koordinátor az ENSZ-nél, a milleniumi célek, célok végrehajtására létrejött kampány eh, koordinátora. 15 perce van, tessék. Köszönöm szépen, hadd szóljak néhány szót a PCD-ről. A ugye bemutatt az elnök úr. Hadd mondjam el a bemutatásom kiegészítéséként, hogy már a 80-as években a kormány tagja volt, voltam, és már akkor e, utaltam a PCD-re, akkor ez még nem is létezett tulajdonképpen, ez még egy évtizeddel az előtt volt, hogy a Maastrichti szerződésben a PCD-re utaltunk volna. A, PCD, a Maastrichti szerződés volt az első, amely kodifikálta azt, hogy az Európai Bizottság az Európai Közösségnek figyelembe kell vennie a fejlesztést és a fejlesztési célkitűzéseket minden egyes szakpolitikában, amelynek hatása lehet a fejlesztésre. Akkoriban a fejlesztési kérdéseket felelős szóvivő voltam, és az én pártomban 0,7% a GDP 0,7%-át költöttük a fejlesztésre. Ez nagyon kis összeg volt a többi támogatás mellett, de Mindemellett én azzal foglalkoztam, hogy benyújtottam két anyagot, a Finance and Development és a Trade and Development anyagokat, és nagyon sajnálom, hogy ezek azóta is relevánsak. Ami engem meglepett, az az volt, hogy a kormányban nem igazán volt koherencia, és ez mind a mai napig a parlamentre is jellemző. Ugyanis parlamenti képviselőként a kormány tárcákat visszatükröző szakbizottságokban foglalunk helyet, és nem igazán foglalkozunk a holisztikus kérdésekkel. Attól félek, hogy most 20 évvel később nem igazán sokat változott ez. Elolvastam a mezőgazdasági állásfoglalást, amely itt készült az Európai Parlament, és nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy a fejlesztési politikusok, szakbizottsági tagoknak volt hatása erre. Volt egy konferencia, e, Európai Parlament és Nemzeti Parlamenti képviselők vettek e, részt, és a pénzügyi és gazdasági válságról szólt ez a konferencia, ott kellett volna, oda kellett volna, hogy meghívjanak bennünket, nem ide. Aztán e, a Maastricht óta ugye létezik az, hogy az az Európai Unió folyamatosan a koherenciáért száll síkra. A 2005-ös European Consensus on Development anyaggal együtt ez, ebben ez manifestálódik. Nagyon sok tagállam elbújik a közösségi szintű kompetencia mögött, illetve a mögött, hogy a közösség nem hajlandó kötelezettséget vállalni, holott nemzeti elkötelezettség nélkül itt Brüsszelben sem fogunk tudni elkötelezettséget elérni. Egyes tagállamok nem is veszik figyelembe, hogy megegyeztünk ezekben a koherenciás célokban. Hogyha megnézzük az olasz OECD jelentést, ott ez kiválóan napvilágra kerül, hogy összesen kapcsolták ezt a két kérdést. Amikor még fejlesztési együttműködési miniszter voltam, megtudtam, hogy nagyon kevés tagállamban van miniszteri, fejlesztési miniszter, és anélkül, hogy ilyen minisztert kineveznének a kormányban, a szegények hangját senki nem fogja meghallani. Az Európai Bizottságban is nagyon fontos az, hogy legyen olyan biztos, aki az ODA alapokkal megbízott. Enélkül nem lehet megoldani a problémát, mert mindig is el fognak bújni a nemzeti érdekek mögött a kormányok, hiszen a nemzeti érdekek mindig hangosabban kerülnek képviselésre. 2002-ben 2002-ben hagytam fel a miniszteri munkámmal a holland kormányban, és ez azért történt, erre azért került sor, mert rosszul értékeltük a bevándorlásnak a hatását. És én azt gondolom, hogy a politikusoknak mindenképpen meg kell fogalmazniuk ezt a fontos üzenetet. Itt az ideje, hogy biztosítsuk azt, hogy nagyobb felelősséget tanúsítsunk ebben a vitában, és kevesebb xenofób megszólalást engedjünk. Nem lehet megengedni, hogy az embereket a származásuk miatt diszkriminálják. A bevándorlás velünk marad évtizedeken keresztül. Tudom, hogy most gazdasági válságban. Tudjuk, hogy a lengyel munkások például Londonból, Dublinból hazafele mennek, a mexikóiak Amerikából hazamennek, egyre kevesebb pénzt utalnak haza, és 200 millió, az a 200 millió ember, aki elhagyta a hazáját, hogy jobb körülmények között élhessen és dolgozhasson, most munkanélküliséggel kell, hogy szembenézzen, hiszen a munkanélküliség és a gazdasági lelassulás a bevándorlókat érinti először. Nekünk, eh, politikusoknak az a eh, illetve sok eh, felad, politikus most már szigorúbban fogalmaz. Ne felejtsük el, hogy olyan kezdeményezéseket kezdünk, hogy vegyetek hazai termékeket, és a hazai projekteket támogassátok. Sőt, Nagy-Britanniában most már olyan szlogeneket hallunk, hogy brit munkahelyeket brit munkavállalóknak. Ez egy engem eléggé aggaszt. Szerintem azonban a bevándorlás újra újra, újra fog indulni, eh, ahogy a recesszió a, elterjed a gazdag országokból a világ minden részére. Azonban amíg megmarad a push faktor és a pull faktor, addig megmarad a bevándorlás is. A push faktor az abból áll, hogy nagyon szegény, nagyon nagy szegénységbe érkeznek ezek az emberek a, a hazájukban, a pull faktor pedig abból, hogy a munkaerőpiacnak új munkaerőre van szüksége. El kell ismernünk, és nagyon örülök, hogy a biztos ezt megtette, el kell ismernünk, hogy saját gazdaságunk része és a saját közszolgáltatásaink egy része a külföldi munkavállalóktól függ. El kell ismernünk azt is, hogy a saját prosperitásunk, főleg azokban az országokban, ahol a születési ráta csökken, nagy részt a bevándorlóktól függ. Hogyha meg akarjuk tartani, fenn akarjuk tartani a gazdasági termelékenységünk szintjét, a, fenn akarjuk tartani a nyugdíjrendszerünket, a társadalombiztosításunkat, és hogyha gondozókat akarunk találni az előregedő társadalomban, akkor szükség van a bevándorlásra. Az a bevándorlás következménye, nem pedig az oka a fejlesztés hiányának. Azt hiszem, hogy meg kell óvnunk azokat a, azokat a kis fejlesztési forrásokat, amelyekkel rendelkezünk, és ezeket az, a probléma gyökerére kell fordítani, és nem pedig arra, hogy a szimptomákat enyhítsük. A koherencia az azt követeli, hogy a migrációs politikát a fejlesztésre irányítsuk, a fejlesztési politikai célok meghatározására használjuk ki. Sok európai tagállam nem tud megfelelni sem minőségében, sem mennyiségében a céljainak és az ígéreteinek. Mi folyamatosan azt mondjuk európaiak, hogy a legszegényebbeket kell megsegíteni, főleg Afrikában. Az oda források forrásokat arra használni, hogy a migrációt csökkentsük, hát ez már megtörtént egyes tagállamokban, erre használják ezeket a forrásokat. De hadd eh, had, eh, fűzzem hozzá, hogy a PCD nem csak a bevándorlásról szól. Azt is hadd mondjam el, hogy a kereskedelmi politikáink nem csak, hogy nem következetesek, nem felelnek meg a fejlesztési politikánknak, hanem a migrációt is csökkenteni akarjuk ez, ezzel. Hogyan akarjuk elvárni azt, hogy a gazdák a szegény országokban, ne vándoroljanak el, miközben nem hagyjuk nekik, hogy a terményeikkel hozzáférjenek a saját piacunkhoz. A koherencia tehát a kereskedelem politikának is részét kell, hogy képezze. A WTO-ban ugye többen beszéltünk már a multilaterális keretről ma délelőtt, nos a WTO-ban az Európai Unió már több mint egy évtizede követeli, hogy a szolgáltatásokat liberalizálják. De hogyha, nem, hogyha megnézzük a WTO, szerződé, a WTO tárgyalásokat a szolgáltatásokkal kapcsolatban, akkor látjuk, hogy az gazdag országok az Európai Unióval együtt azok, amelyek nem tesznek egyetlen lépést sem eh, arra, hogy a természetes eh, személyek eh, szabad mozgását lehetővé tegyék és bizonyos szolgáltatási ágazatokat megnyitsanak a külföldi szolgáltatók előtt. Ezek azok a területek, azon kevés területek egyike, amelyből a szegény országok előnyt kovácsolhatnának. Ez időszakos migrációhoz vezetne, és az agyelszívást is csökkenteni. És egyes országok a körkörös migrációból így kiléphetnének. Ez oda is vezethet, hogy hogy egyes országokban tovább maradjanak a bevándorlók. Az ilyen típusú eh, liberalizációt a hármas eh, típushoz kötjük, és ezzel lehetővé tesszük az ő bankjaiknak és biztosító társaságaiknak, hogy, hogy alvállalkozásokat, fiókokat nyissanak, és a saját szolgáltatásaikat a fejlődő országok fogyasztóinak eladják. Aztán Beszélhetünk arról is, hogy a nyugdíjjogosultságok a vihetők legyenek, átvihetők legyenek, és ez a migránsokra is kell, hogy vonatkozzon. Hiszen az egészségügyi politikánk sem felel meg a fejlesztési politikánknak. Gondoljuk meg, többet kellene befektetnünk az orvosok és ápolók képzésében, képzésébe elfogadhatatlan az, hogy több malawi orvos dolgozik Manchesterben, mint Malawiban. A saját egészségügyi rendszerünk függ az afrikai orvosoktól és nővérektől és aztán az ODA-t arra használjuk, hogy francia és holland doktorokat küldünk Afrikába? Olyan, költségben, olyan költségen, amit, amely költséget, vagy amely pénzt, hogyha a malawi, vagy afrikai, vagy akármelyik kormánynak eh, átadnánk, ezt arra fordíthatnák, eh, hogy eh, megakadályozzák, hogy a saját országaikban kiképzett saját orvosaik elvándoroljanak. A migráció nagyban előnyt kovácsolhat a millenniumi célok eléréséből. Vannak olyan, olyan elemzések, amelyek szerint például Pakisztánban vagy Közép-Amerikában, nagy, azt mutatják, hogy Pakisztánban és Közép-Amerikában szorosan összefügg a migráció egyrészt, és a gyermek munkavállalás más, másik oldalon, a lányok, kislányok oktatása, és egyéb kérdések. A legfontosabb azonban az az, hogy nem a leg a szegényebb országok, és nem a legszegényebb emberek azok, akik a migrációból előnyt kovácsolnak. 2007-ben a legnagyobb kedvezményezett országok India, Kína, Mexikó, Fülöp-szigetek és Franciaország voltak. És igaz az, amit nagyon sokan mondanak, hogy a pénzek hazautalása kétszer annyi, mint a segélyek kifizetése, de ez nem igaz a szubszaharai térségre. Ebben, ezen a területen, ez a terület az, az összes privát hazautalás kétszázalékát át teszi csak ki. És ez privát pénz, saját családjuknak küldik haza az emberek, és ezek nem helyettesíthetik az ODA-t. nem a legszegényebbek azok, akik elindulnak otthonról, mert a legszegényebbek ezek meg sem tudják engedni maguknak. Ami a kék kártyát illeti, ez csak rosszabbá teszi, rontja a helyzetet, mert csak a nagyon jól képzettekre vonatkozik, és ez nem fogja a fejlesztési céljaink kitűzését segíteni. Összességében a globalizált világban a szabad mozgás erősítése, és a, tőke, áru és szolgáltatások információ szabadáramlásának erősítése megvan, de az emberek még mindig nem mobilisak. A a külföldi beruházóknak, beruházóknak a jogait folyamatosan erősítik és védik, de a bevándorlókét egyáltalán nem. Multilaterális keretre van szükség a migráció irányítása érdekében. Én tagja voltam egy munkacsoportnak, és öt évvel ezelőtt számos gondolatot kidolgoztunk a migrációval kapcsolatban, de nem igazán történt sok minden a globalizáció szociális dimenziójával kapcsolatban. Pedig ezekkel kellene foglalkozni, a demográfia problémájával, a bevándorlókkal, és a származási országokkal jobban együtt kellene működni. Öt évvel miután ez a munkacsoport vagy bizottság felvetette ezt a gondolatot, nem is igazán volt még tapasztalat ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy itt az ideje, hogy megkezdjük a munkát ez alapján. Több konferenciát kell szervezni, és lépéseket kell tenni a célok elérésére. Köszönöm. Euh, euh, Köszönöm szépen. Herfkens asszonynak nagyon világosan fogalmazott, és nagyon szenvedélyesen mondta el észrevételeit. Jean-Pierre Gassonnak adom meg a szót. Az éves OECD jelentést a migrációról az ő felügyelete alatt adják ki. 15 percre megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ebben a körben felvesek néhány gondolatot a vitára. Ebédszünetben arra is volt lehetőségem, hogy néhányakkal beszélgessek, ők meglepetésüknek adtak hangot, hogy az OECD milyen aktív a fejlesztés és a migráció tekintetében általában gazdasági, testületként ismerik az OECD-t, de van egy fejlesztési központunk is, azóta működik, amióta az OECD-t létrehozták. Az OECD-n belül vannak olyan igazgatóságaink, amelyeknek a feladata a bevándorlás kérdéseivel foglalkozni, és évente kiadunk egy jelentést a migrációról, és más szemszögekből is megvizsgáljuk a migrációs fejlesztési kérdéseket az OECD-n belül. Az a kérdés, amelyel most szembenézünk, és amelyel ma foglalkozunk, különösen a migrációval foglalkozók számára, akik megpróbálják mindezt összekapcsolni a fejlesztéssel, igen, vannak ilyen kapcsolatok, például az a források átadása, egyéb módok, ahogyan hozzá lehet járulni a fejlesztéshez, de már egy ideje zajlik a migráció, úgyhogy ha e- csak ez kellene a fejlesztéshez, akkor már fejlettek lennének ezek az országok. Vannak jó példák, Portugália, Spanyolország, Olaszország, Európában is vannak tehát jó példák arra, hogy korábban kivándorlási forrásként számon tartott országok, mint Írország célponttá váltak. Természetesen nem feltétlenül csak a maguk a migránsok vettek ebben a folyamatban részt, hanem az Európai Unió erőfeszítései is szerepet kaptak ebben. Ma délelőtt foglalkoztunk azzal a kérdéssel is, hogy hogyan érinti mindezt a válság kérdése, geopolitikai viták is folynak ezzel kapcsolatosan. Vannak ennek fontos emberi összetevői is. Lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy hogy meg lehet állítani embereket, vagyis meg lehet őket akadályozni abban, hogy elhagyják a hazájukat, de azt azért nagyon nehéz arra biztatni vagy késztetni valakit, hogy hazatérjen. Nem árumozgásról van itt szó, hanem emberek mozgásáról, emberi, politikai és gazdasági kérdések is kockán forognak. Itt nagyon sok képmutatással is találkozunk, sokszor beszélünk az agyelszívásról, sokszor azt mondjuk, hogy nem szabad megengedni, hogy a legképzettebbek hagyják el hazájukat, de a mi igazgatóságunkban szorosan nyomon követjük a migrációs politikákat évek óta, és azt látjuk, hogy a legutóbbi tíz évben a legfontosabb migrációs politikai intézkedések pontosan arra irányultak, hogy vonzák a magasan képzett embereket, és hogy megtartsák őket, és hogy a a külföldi diákok befejezik tanulmányaikat, tudják folytatni a karrierjüket az adott országban, és pontosan erre vonatkozó politikákat alkalmazunk, hogy megfelelő státusz, politikai jogokat és lehetőségeket adjunk azoknak, akik itt szerezték meg képzettségüket, úgyhogy az agyelszívással kapcsolatos vita egésze olyasmi, amiben nagyon világosan kell fogalmaznunk, és a statisztikákat is nyilvánosságra kell hozni, hogy tudjuk, hogy hol is tartunk ezen a területen. Az OECD foglalkozik például statisztikákkal az egészségügy területén, de nem lehet csak a statisztikákra hivatkozni, vannak foglalkoztatási felméréseink is, meg kell határoznunk, kik a migránsok, mely ágazatokban dolgoznak, mennyi ideje, milyen területeken, és hol a legerősebb a koncentrációjuk. Természetesen ezzel világosabbá tennénk, hogy miről vitázunk, és számokra, pontos adatokra alapozhatnánk érveinket. Aztán felvetődött egy másik kérdés is, méghozzá demográfiai tényezők kérdése. Sok szakértő szólt hozzá ezzel kapcsolatosan, ugyanakkor nem tudom, hogy érdemes-e illúziókba ringatnunk magunkat, különösen tartósan, hiszen valóban a migráció enyhítheti a demográfiai változások hatásait, de az előregedő népességek ezek az országok nem igazából szeretnének megnyitni kapujukat a bevándorlás előtt. Itt van az OACD. itt is látszik, hogy vannak korlátai a nyitottságnak, vagyis hogy milyen mértékben hajlandók az emberek megnyitni határaikat a bevándorlók előtt, még akkor is, hogyha ahogyan látjuk az utolsó tíz évben igen magas mértékben fogadtak Európában bevándorlókat. Ezt nem mondanám, azért ez értett, érintett országok fejlesztési forrásai, forrásának. Meg kell tehát határoznunk a problémákat, de nem szabad, hogy csak a migrációra hagyatkozzunk, hogy ez megoldja a problémákat. Látjuk, hogy csökken a hazautalások mértéke. Nem lehet megoldani a fejlesztést csak migrációval a származási országokban. Többféle eszközt kell bevetnünk, nem csak a hazautalt összegek eszközét, a fejlesztési segélyek mértékét növelni kell továbbra is. Nem szabad, hogy ezeket felváltsák más intézkedések, más módszerek, mint például a hazautalások, de ezek valószínűleg nem fognak növekedni a pénzügyi krízis idején. Nagyon érdekesnek tartom, hogy meghallhatom az önök véleményét is, és a kérdéseiket is meghallgathatom. Nincsen túl sok időnk, úgyhogy már csak két dologról szeretnék beszélni mégpedig a munkaerő áramlásáról. Az OECD országokban eh, mindennek motorja lehet az, hogy a munkaadók is szerepet kapnak ebben. Eh, hallottuk, hogy nagyon eh, nyitott és nagy lelkű kijelentéseket tett ma délelőtt egy nagy multinacionális cég képviselője, hiszen azt mondta, hogy nyissuk meg jobban a munkaerőpiacainkat, de azt is tudnunk kell, hogy azok, akik a legjobban szenvednek a migrációs jogszabályoktól nem feltétlenül a multinacionális cégek, hanem a kis és középvállalkozások. Éppen ezért van olyan sok szürke foglalkoztatás e- a kis és középvállalkozások között, hiszen nagyon nehéz külföldi munkavállalókat felvenni, foglalkoztatni ilyen vállalkozásokban, kivéve, hogyha az Európai Unióból származik az illető, a munkaadók is ösztönözhetik a migrációt, de hogyha nincsen elég munkahely, akkor ez sem megoldás. Aztán ott van a kanadai vagy ausztrál a, a Egyesült Államok, Franciaország, Németország megközelítése, hiszen itt maguk az országok kezelik, nyomon követik az, a migrációt, a migráció története tele van um, embercsempészet történeteivel, um, magán ügynökségek foglalkoznak uh, ilyen uh, üzleti tevékenységekkel, szóval nem mindig csak a legrózsásabb uh, történeteket tudjuk elképzelni a bevándorlás tekintetében, talán a legjobb ezt a két módszert összeegyeztetni, vagyis Együtt kell működni a származási országokkal, és ez nem mindig könnyű. Illegális foglalkoztatás az egyik probléma, a külföldiek illegális foglalkoztatása, a be nem jelentett munkaadás, illetve nagy mértékben szenvednek a munka nélküliségtől, a bevándorlók, még ha jól képzettek, és ami pedig a képzettséget illeti, ez paradoxon. Mindenki a képzett munkavállalókat keresi, és sokszor előfordul, hogy képzett munkavállalók is képzettséget meg nem követelő munkát végeznek. Aktívabb migrációs politikára van szükség, de ezt a származási országokkal együttműködve kell megtenni. Négy szakpolitikai kérdést szeretnék feltenni a ma délutáni vita asztalára. Livi bácsi felvetett egy fontos kérdést, a következőt. Álmodhatunk-e sikeres körkörös migrációról, de hogyha olyan munkahelyek vannak, amelyeket nem tölt be senki még a krízis idején sem, Például idősebbek, idősebb emberekre gondolok, akik szemétszedéssel foglalkoznak, stb. stb. Ehhez hosszú távú migrációra van szükség, hogy az ilyen nem túl kívánatos munka helyeket is betöltse valaki. A kérdés, hogy hogyan lehet legalizálni az illegális bevándorlást. Nézzük Spanyolország esetét. Személy szerint én, amit Blanco asszony mondott, nagyon nagyra becsülöm. Spanyolország olyan ország, amely az utóbbi években több millió bevándorlót fogadott be, nem 20% valaki ezt mondta, de 10, 11, 12, 13 válság idején ez is sok. És nagyon érdekes bevándorlási politikákat dolgoztak ki, amely modell lehet az OECD számára is. Ez a modell olyasmi, amit a média teljesen félre söpört azzal, hogy több százan életüket vesztették, amikor megpróbáltak Spanyolországba jutni, egy jobb életet létrehozni saját maguk számára, de több százezer bevándorlót legalizált Spanyolország, és mégis az egész ügyet a média e, ezekkel a képekkel illusztrálta. Nagyon nehéz együttműködni az ered, a származási országokkal, különösen ha ők nem hajlandók erre. A kulcskérdés, mit tehetünk, és különösen a gazdasági válság közepette mit tehetünk. Nem adhatjuk fel az integrációs intézkedéseket válság idején. A válság pontosan a bevándorlókat érinti leginkább, ők szenvednek ettől leginkább, hogyha ö, meg kell tennünk mindent, hogy elősegítsük az integrációs intézkedéseket, erőfeszítéseket. Nem csak szülők küldenek haza pénzt, hanem gyermekek, és az egész diasporát mobilizálni kell, hogyha hozzá akarunk járulni a fejlesztéshez. Fenn kell tartani a legmagasabb integrációs színvonalat, és nem szabad megengednünk magunknak, hogy csak a szép szavakat hallassuk. Hogyan lehet javítani a politikai koherenciát a fejlesztés szempontjából, el kell tüntetni a szakpolitikai akadályokat a mobilitás előtt. Nem mondhatjuk azt, hogy minden nyissunk csak meg, minden kaput. Mások azt mondják, hogy egy kicsit kiegyensúlyozottabban kell ezt tenni, szabályozottan. Fontos, hogy a legális bevándorlás legyen domináns. Nyugtalanító, hogy Például 20%-os átutalási díjat kell fizetni a hazautalásokért. Az eredeti országokban, vagyis a származási országokban ezek szerint hasznot húznak ezekből az erőfeszítésekből, bátornak kell lennünk, és rá kell mutatnunk arra, ami nem működik. A, az oktatásban, szakképzésben való részvétel nem olyan nehéz képzett munkavállalókat találni, azt kell feltárni, hogy hogyan lehet együttműködési politikákat kialakítani, illetve hogyan lehet képzést biztosítani számukra annak érdekében, hogyha mondjuk veszünk 20 szakmunkást Romániából, még mindig ott van 80, Azt hiszem itt az ideje, hogy abba hagyja. Ah, Köszönöm szépen, Gárszon úr. Sajnálom, hogy itt a fegyelmet be kell, hogy tartassam, de hát biztosítani kell, hogy mindenki szóhoz jusson. És most elkezdődik az első pódium beszélgetés, <clears throat> migrációs fejlesztés a címe, és De Jeff Dayton Johnsonnal kezdjük a felszólalók illetve ő, ő fogja moderálni ezt a beszélgetést. Kérem, hogy mindenki hozzá a névtábláját. Johnson úr az OECD-ben gazdaságkutató. Kérem, hogy foglaljon mellettem helyet. És arra is szeretném kérni, hogy Miguel Dampit, Mavromatis képviselőt, Bassieru Diárát és John Bettelt, és kérem, hogy jöjjenek ide ki. Az utolsó felszólaló nem tudott eljönni, tehát megadom Dayton Johnsonnak a szót, aki ezt a pódium beszélgetést vezeti, ez nem tarthat tovább, mint 30 percig, utána pedig jönnek a kérdések. Jó napot kívánok, elkezdjük a pódium beszélgetést nagyon érdekes látásmódot ígérnek a pódiumbeszélgetés résztvevői. Ezért nem is húzom az időt, hanem tartsuk tiszteletbe azt az időrendet, illetve azt a fellépési rendet, amelyet a napi rend elő irányzott. Először Michael Denbynek adom meg a szót, aki Ausztrál parlamenti képviselő, a bevándorlás, az emberi jogok, a külpolitika, tartozik a főbb területei közé a nemzetközi szintéren is aktív. Például a World Movement for Democracy-nak volt az egyik igazgató tanácsi tagja. Parancsoljon! No, köszönöm szépen az OECD-nek, hogy meghívott ide bennünket, és köszönöm az Európai Parlamentnek is, hogy meghívott, és én remélem, hogy az ausztrál akcentusom nem fogja megriasztani az angol anyanyelvűeket, és főként nem a tolmácsokat. Nos, hát a második világháború óta 6,5 millió ember vándorolt be Ausztráliába, 21 millió ember lakik ott, tehát az elmúlt 50 évben Ausztrália több bevándorlót fogadott be, mint bármely más ország. Nálunk a legnagyobb a bevándorlók és a bevándorlók gyerekeinek a részaránya a populációban az egész világon. A bevándorló diaszpóra hallatlan pozitív szerepet játszik a kereskedelemben és a gazdasági életben. A tömeges bevándorlás pedig az ausztrál embereket jobb irányba mozdította el, alakította. Tehát az ausztrálok tehát a bevándorlás előnyét látják a gazdaság, a kultúra, sőt a sport területén is a bevándorlók egy di- kozmopolitább, dinamikusabb, prosperálóbb társadalmat alakítottak ki Ausztráliában. Két pillére nyugszik a bevándorlás. Egyrészt azon a lehetőségen, hogy két éve engedélyezett tartózkodás után teljes állampolgárságot kaphatnak az én a bevándorlók, másrészt a kulturális sokszínűséget a demokratikus étosz szellemében támogatjuk és fogadjuk el Ausztráliában. Nagyra értékeltem a Manpower üzletemberének eh, inkább eh, hittérítő, hevületű beszédét, de Ausztrália inkább Bacsi szenátorral ért egyet, a rugalmasságot eh, tesszük lehetővé, és hosszú távra is befogadjuk az embereket. Igazán feltűnő a bevándorlás pozitív hatása, hiszen a második világháború előtt befele fordult társadalom voltunk, és ellenségesek voltunk a bevándorlással szemben. Még az európaiból jövő bevándorlásból sem 1939-ben apám Németországból vándorolt és olyan ellenségesek voltak a bevándorlókkal szemben, hogy az Ausztrál Bevándorlási Hivatal azt követelte tőle, hogy egy kevésbé germán hangzású névre változtassa meg a nevét. A 40-es és 70-es évek között sok millió bevándorló érkezett Görögország, Németország, Ciprus, Jugoszlávia, Nagy-Britannia és Hollandiából, a 60-as évektől pedig Törökországban, Libanonból, a 70-es években Vietnámból és Kambodzsából áramolt be több tízezer menekült. Múlt évben a globális pénzügyi válság megkezdődése előtt 200 ezer bevándorlót fogadtunk be, főleg jól képzett migránsok és üzletemberek voltak ezek, illetve a család egyesítési program keretén belül jöttek és voltak menekültek is közöttük. Nem altruizmus vezetett bennünket, hanem eh, mindig Ausztrália gazdasági előnyét néztük, hiszen a szakképzett munkaerők hiányoznak, az ausztrál közéletben folyamatos vita zajlik a bevándorlás helyzetéről, és ez segíti kialakítani a koherens politikát. A legnagyobb bevándorlási származó országok a Anglia, a Írország, Új-Zéland, de utána már Kína és a Fülöp-szigetek is fontos szerepet játszanak. Az elmúlt 20 évben ugyanakkor megnőtt az illegális bevándorlás is, főleg a közép-keleti országokból Indonézián keresztül csempészik be őket. Az új kormány, amelynek én is tagja vagyok, úgy gondolja, hogy ezt a problémát túlértékelik, különösen figyelembe véve, hogy a 2000-ben összesen 4000 ember érkezett meg így hajóval amikor a Bundestagot látogattam meg, bár nem én voltam a kormány tagja, ott arról beszéltek, hogy 350 ezer eh, illegális migránst eh, fogadott be Németország, illetve ennyien érkeztek eh, az előző évben hozzánk, meg négyezrem. 2008-ban 13 ezer menekültöt fogadtunk be, ez a lakossághoz viszonyítva a legnagyobb arány Irakból, Szudánból, Burmából és egy sor azt afrikai államból jöttek. A bevándor, a menekülteknek rendezett um, folyamatban kell megérkezniük, és nem a first come first served alapon az Indonéziából jövő hajóval csempészett embereket, emberek ügyét a legjobban Indonéziával lehet eh, egyeztetni, megoldani, a kapacitásokat kell kiépíteni Indonéziában, különösen az Ausztrál partok fele néző területen. A gyáva populizmus, amelyről Amán úr beszélt észrevételeiben, nem csak nemzetileg lehet megosztó, hanem képtelen megosztani a illegális bevándorlás problémáját. Tehát így a populizmus megosztja az országot, másrészt a szakpolitika sem célra vezető. Az előző kormány az csendes óceáni megoldás mellett döntött. A mi kormányunk ezt a Pacific Solution, vagy csendes óceáni megoldást nevette a rendről. Ami pedig a brain drain kérdését illeti, melyről Jean-Pierre Garson beszélt, nos, Ausztráliából egy millió ember él az országon kívül, tehát azt kell látnunk, hogy itt egy nagyon széles körű jelenséggel állunk szemben, nem csak a fejlődő világban, hanem a fejlett világban is. A Nemzeti Parlament fontos szerepet játszik az bevándorlás szabályozásában. Én a Parlamenti Bevándorlási Bizottság elnöke vagyok. Mind a közigazgatás, mind a különböző cégek képviselőit meghallgatjuk, a emberi jogi ügyvédeket meghallgatunk, meglátogatjuk a menedékes táborokat és a befogadó táborokat, és igyekszünk a további civil szervezettel, például az ombudsman irodájával megtenni mindent, hogy a bevándorlók um, kérvényeit jól bírálják el, és korrektül bánjanak el, ezen felül pedig a bevándorlási minisztériumhoz is fordulunk akkor, hogyha fellebb viteli panasz út kimerült. Nos, összességében azt mondhatjuk, hogy a bevándorlás Ausztráliában a múlt éves 200 ezeresnél alacsonyabb szinten, de folytatódni fog a jövő években. És azt hiszem, hogy be is tartottam az időmet. Köszönöm szépen. Hát ez egy nagyon felelősségteljes viselkedés volt az ön részéről, most pedig megadom Mavromatis képviselőnek eh, Görögországból a szót, 2004 óta képviselője az Európai Parlamentnek, és a DEVE, a Fejlesztési Szakbizottság tagja, és a Kulturális Szakbizottság tagja is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Én egy gyagonos, hogy υπάρχουν στον Hölgyeim és uraim, 175 millió migráns van világszerte, az elmúlt négy, 40 évben ez meg háromszorozódott ez a szám, tehát nem új jelenségről van szó. A migráció dimenziója a globalizáció eh, keretében és a legújabb eh, gazdasági válság tükrében oda vezet, hogy eh, napról napra emberi tragédiákkal nézzünk szembe. A reménytelenség, a szegénység, a teljes eszköztelenség, teljes pénztelenség, az emberi szabadságok, alapszabadságoknak a hiánya oda vezet, hogy az afrikaiak például a földközi tengeren keresztül a Kanári-szigetekre, vagy Görögországra, Görögországba, vagy Ciprusra menjenek. Az Európai Unió egyetlen reakciója arra abból áll, hogy az ellenőrzést erősíti, és a járőrözést is erősíti a tengerpartokon, és ez sokkal inkább veszélyezteti ezeket az embereket. Az európai határok azonban nem em, áthághatatlanok. A meglévő eszközöket jobban ki kell használni, az ígéreteinket be kell tartani, főleg ami a fejlesztési segítségnyújtást eh, illeti. Természetesen a fejlesztési segítség eh, bővítése nem az egyetlen megoldás. Az eh, ODA tehát a hivatalos fejlesztési segély az egyik elismert Európai Uniós fejlesztési módszer. Az Európai Fejlesztési Alap 20%-a az ODA-ba megy, és ez a tendencia csak növekszik. Természetesen a fejlesztési segély egyik lehetőség arra, hogy együttműködjünk a fejlesztésben a donorok és a kedvezményezettek közösen találnak a fejlesztési segély e, felhasználására lehetőségeket. Az egyezmények általában stratégiákat, programokat tartalmaznak, főleg természetesen a kedvezményezettek részéről. A szegénység leküzdése alapvető feltétele a, ezeknek az egyezményeknek, de nem csak a pénzek kifizetéséről és elköltésének az ellenőrzéséről van itt szó, hanem azt is meg kell vizsgálni, hogy ezen ez, hogy ez a hivatalos fejlesztési segély eléri-e a kedvezményezetteket, és hogy vajon a célokat máshogy is el lehet-e érni, mint pénzzel. Azt hiszem azonban, hogy mindannyiunknak az a véleménye, hogy a pénzügyi segítségnyújtás nem működhet, hogyha az nem átlátható és nem felelősségteljes, és nem hatékony, és nem ér el a kedvezményezettekhez. Akkor nem tudunk elérni semmit a kedvezményezett országokban. Véleményem szerint az Európai Uniónak éppen ott kellene lépéseket tenni, ahonnan érkeznek a bevándorlók, tehát a származási országokban. Gyakorlatilag egyszerű megtalálni, azonosítani a migrációs területeket. Általában a legszegényebb régiókról van szó. És általában a szegényebb népességcsoportok azok, amelyek elindulnak, útra kelnek. Azonban azt kell elérnünk, hogy ezek a személyek el se induljanak, maradjanak a hazájukban, ehhez az infrastruktúrát, iskolákat, egészségügyi ellátást, a mezőgazdaságot fejleszteni kell, ivóvizet kell biztosítani, stb. Azonban nem elegendő orvosi vagy gyógyszerészeti termékeket finanszírozni és támogatni. Nagyon fontos az is, hogy ezzel a segéllyel a szegénységet csökkentsük, és hogy az emberek függetlenebbé váljanak hogy a társadalom fejlődhessen, és ezáltal csökken az elvándorlási kényszer is. Egyrészt nagyon fontos ezeket a megtalálni ezeket a régiókat, ahonnan a legtöbben útra kelnek. Fontos ezt is megállapítani, hogy éppen ott, ahol modern kommunikációs eszközök léteznek, és mobilitási eszközök, ott találhatók a mobilitási útvonalak kereszteződései. Az Európai Uniónak hatékonyabban kell meghozni az intézkedéseit, hatékonyabb lépéseket kell tennie, annak érdekében, hogy a pénzek a legelmaradottabb régiókat és a leghátrányosabb lakosságcsoportokat érjék el, gyermekeket és nőket. Információs tájékoztatási programokat lehetne kidolgozni pontosan ezeknek a, ezekre a régiókra, ezekre a központokra, ahonnan a legtöbb elvándorló útra kell. Szólnék néhány szót az integrációról is. Európának itt meg kellene vizsgálnia, hogy hogyan tudná kihasználni az emberek képességeit. Az is megoldás lehetne, hogyha elérnénk azt, hogy a bevándorlók a kohézió és a kölcsönös segítségnyújtás nevében a fő szereplőivé váljanak a fejlesztési politikának. A hazautalásokat is egyszerűbbé kell tenni, átláthatóbbá és olcsóbbá. Új gazdasági terméket lehetne létrehozni például egy ilyen fejlesztési, takarékossági tervet. Az Európai Unió tagállamainak innovatív politikákat kell kidolgozniuk, tehát el kell érniük például azt, hogy át kell venni a felelősséget, vállalni kell a felelősséget azért, hogy az embereket visszajuttassák a származási országokba. Főleg azokban az országokban, és azokról az emberekről van szó, ahonnan a jól képzelt jól képzett kutatók vándoroltak el, és a szakképzett munkaerő. Biztosítanunk kell azt, hogy az emberek visszatérhessenek a származási országban, biztonságban tehessék ezt, és a szociális juttatásokat megkapják, amelyek járnak nekik. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom azt is, hogy megakadályozzuk a tudás és a képességek elvándorlását, vagyis az agy elszívást. Tudjuk, hogy sok fejlesz, fejlődő országban a migráció szinonimája azon személyek elvándorlásának, akik a legjobb képzésben részesültek, és akik a legelkötelezettebbek, a legvállalkozó szelleműbbek. Ennek drámai hatása van a származási országok fejlődésére főleg azokon a területeken, mint például a kutatás, a fejlesztés, az oktatás és az egészségügy. Fontosnak tartom, hogy ezen dolgozzunk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much for that. Köszönöm szépen ezt az átfogó beszédet, és köszönöm szépen, hogy betartotta a hozzászólási időt. Passiorú Diárának fogom megadni a szót, a Mali, el, Mali elnök tanácsadójának, aki a migrációs és az fejlesztési célokért felelős hazájában. Diára úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget adtak arra, hogy a tisztelt ház előtt felszólaljak. És a bevándorlási kérdésekről beszéljek. És főleg arról van szó, hogy ez eh, a kérdés összefüggésben a fejlesztési politikával koherens legyen. A téma, amelyről ma beszélek, az együttfejlesztést, vagy a társfejlesztést illeti ezeknek a kihívásait, a partnerségi programokat, és én erről fogok beszélni, néhány példát majd mondok a diaszpórából, és arra is megkértek, hogy a sziszemmel kapcsolatban is mondjak néhány szót, amely a Migrációs Információs Központ. Ezt 2008. október 6-án hozták létre. Ez az Európai Bizottság és a Máli kormány közötti együttműködés eredménye ez a központ. Szeretnék néhány szót beszélni a társfejlesztési politika tapasztalatairól. Franciaország és Máli együttműködéséről van szó. 1900 98. május 18-ára kell visszatekintenünk, akkor kezdődött az együttműködés, akkor kezdődtek a tárgyalások a kormányok között minden olyan kérdésről, amely a két ország közötti migrációra vonatkozik. Március 2001. március 14-én egy frank, francia-mali vegyes bizottság jött létre, amely egy francia francia elnökből és egy mali elnökből áll, mi vagyunk a társ elnökök, és négy technikai bizottság létezik, vagy munkacsoport létezik ennek keretében. Ezen bizottságok segítségével minden kérdést napirendre tudunk tűzni, amelyek a migrációval kapcsolatosak. Az első technikai bizottság a társfejlesztési bizottság. A második ilyen albizottság a személyek szabad áramlásával foglalkozik, a vízumpolitikával, a családegyesítéssel, a harmadik az integrációs kérdésekkel, a máli polgárok integrációja Franciaországban, lakhatási kérdések, második, harmadik generációs gyermekek, munkavállalási problematika és családpolitika. A negyedik bizottság pedig az ifjúsági kérdésekkel foglalkozik. Ezek a bizottságok, ezeknek a célja, hogy a fejlesztési politika koherens legyen. A fejlesztés és a migrációs politika koherens legyen. A társfejlesztésre szeretnék én itt csak utalni a beszédemben. A francia szenátusban egy jelentésen dolgoznak, illetve ezt 2007-ben nyújtották be, amely jelentésnek a témája a társfejlesztés, és ugye ezt azóta is különbözőképpen interpretálják. Különböző értelmezések léteznek ezzel kapcsolatban, és különböző vélemények. Ami nagyon fontos az az, hogy definiáljuk ezt a koncepciót. Miről is van szó? Egyesek azt gondolják, hogy a társfinanszírozás a partnerségi programok keretén belül egy eszköztár, amely a migránsok származási országának az értekében áll. Ami nagyon fontos, az a bevándorlók támogatása. Mások azt gondolják, hogy a, társfinansz, társfejlesztés közigazgatási eszköz, amely a migráns áramlatokat szabályozza, illetve a migránsokat visszafordítja a saját országaikba. És azt gondolják, hogy ez biztonságpolitikai elővigyázatossági eszköz, amelynek esetleg humánusabb arca van. Tehát különböző értelmezések vannak, különböző vélemények léteznek ezzel kapcsolatban kérdezzünk meg marokkóiakat, farok, franciákat, mali polgárokat, teljesen máshogy vélekednek erről. Ezek a különböző vélemények és értelmezések kihatnak az eredményekre is, amelyeket várunk. De mit is várunk a társfejlesztési politikától? Franciaország és Mali illovasai voltak a társfejlesztési politikának. Ez az, ez a politika, ezt a politikát nem lehet elválasztani a 60-as évek óta a migránsok lépéseitől, tevékenységeitől. Ők ugyanis azóta, amióta elhagyták a hazájukat, folyamatosan támogatják az otthon maradott családtagjaikat hazautalásokkal. Az Európai Unióban voltak vannak olyan pro- programok, amelyek a származási országokban meglévő projekteket finanszírozzák, legyen szó képzésről, továbbképzésről, egészségügyről, infrastruktúrafejlesztésről, ivóvíz rendelkezésre bocsátásából. 400 mali munkatársunk dolgozik Franciaországban. És ezért a társfejlesztés olyan célkitűzés, amelynek lényege, hogy a migránsok mm, fáradozásait, törekvéseit alátámasztam, akik a saját országaikat, a származási országukat, hazájukat kívánják támogatni. A hagyományos fejlesztési politikát kiegészíti a társfejlesztési politika. A migránsok fontos szereplők, nem csak Franciaországban, annyiban, hogy az ország gazdasági fejlődéséhez hozzájárulnak, hanem azért is, mert ezzel egy időben a saját hazájuk fejlesztési politikájában is aktívak. Ahhoz, hogy ezt lehetőség, ah, ahhoz, hogy ezt eh, lehetővé tegyük, egy miniszteri tanácsülést eh, szerveztünk Máliban. A társfejlesztés Mali és Franciaország közös programja. 2000-ben írtuk alá az első francia-mali társ egyezményt a társfejlesztésről. A prioritásos szolidaritási alapját 2002-ben indítottuk, 2,6 millió euróval, és ennek az egyezménynek öt fontos területe van. Az első a, a franciaországi máli eh, diaszpora eh, támogatása, az infrastruktúra támogatása Máliban, a vállalkozások támogatása, az ifjúság támogatása, és a szociokulturális, eh, az ifjúság szociokulturális fejlődésének támogatása, és olyan fiatalokról volt itt szó, akik migráns családokból származnak, és végül pedig a projektek finanszírozása. Három évre, 2006. március 15-én írtuk alá az utolsó egyezményt, 2,5 millió, e, vagyis a második fázist, és 2,5 millió eurót lesz fel. Most folynak a tárgyalások azzal kapcsolatban, hogy ezt a programot e, esetleg e, újraindítsuk. A nem szeretnénk most még mérleget vonni a társfejlesztésről, holott ez majd egyszer szükséges lesz mindenképpen, azonban azt tartom fontosnak most, hogy a szűk keresztmetszeteket meghatározzuk. 6-8 évvel az együttműködés megkezdése után hadd mondjam el a tapasztalatainkról annyit, hogy a társfejlesztés fejlesztés még mindig nem sikerült a kezdeti keretekből kirobbantani, amikor is for, mindenek előtt a migrációs áramlatokra gondoltunk, és elfelejtjük ennek során a származási ország helyzetét. Az első és a második fázisban megállapíthatjuk, hogy a társfejlesztés és a személyek újraintegrálása keretében 416 projektet finanszíroztak, 250-et 2004 és 2005 között. 25 helyi fejlesztési programot, aztán számos programot a gazdasági fejlesztésre, 43-at a diaszpora támogatására, ezek általában a top 10, és 64 szakértői missziót finanszíroztunk Franciaország és Máli között. A finanszírozást 63%-ban a különleges fejlesztési alapból, 29%-ban a migránsok forrásaiból és 8%-ból más partnerek támogatásából finanszíroztunk, például a decentralizált fejlesztési mm, alapokból. A beruházások, a külföldi beruházások rendkívül fontosak ennek keretében. 2006-ban elfogadtunk egy törvényt, az átutalásokkal kapcsolatban, de ez még nem eh, lépett életbe. Minden esetre elég sok tapasztalatot gyűjtöttünk. Fontos végig gondolni ezt a kérdést, végig gondolni azt, hogy nem kellene -e ezt ö, eh, ö, eh, kibővíteni. A származási országokban is elég nagy elvárásokat kapcsolnak ezen programokhoz. Eddig olyan ö, tapasztalatokat gyűjtöttünk, amelyeket mindenképpen használni tudunk, és az Európai Unió katalizátor szerepet játszhat. Ami nagyon fontos az az, hogy egyes pontokat tisztázzunk, hogy ne kerüljön sor értelműségre. Világosan definiáljuk a társfejlesztés fogalmát, a célokat, a tartalmat definiáljuk, és a hivatalos társfejlesztési segítségnyújtást is definiálni kell. Mindezt a produktív termelői ágazatra ki kell terjeszteni. Az Európai Unió fontos szerepet játszott ezen koherencia létrehozásában. Erre mindenképpen szükség van a társfejlesztés keretében. A az Információs és Menedzsment Központ, erről már beszéltem, Louis Michel nyitotta meg ezt a központot eh, Amatőri eh, elnök úrral szeptember 6-án Bamakurban. A Rabati 2006-os konferencia nyilatkozata, illetve 2006-os Tripoli konferencia nyilatkozata inspirált bennünket. Mali az első ország, amely ilyen központot hozott létre. Kísérleti projektről van szó, és ezt majd akár további nyugat-afrikai központokkal együtt hálózatba lehet szervezni. 2007-ben egyezményt írtunk alá ennek a központnak a finanszírozásáról. Négy feladata van ennek. Először is a migrációról szóló tudás bővítése, adatbank létrehozása, másodszor adatgyűjtés, az esetleges potenciális migránsok kísérése, segítése, a visszatérők segítsége, a migráció jogi hatásainak az elemzése, a népesség, lakosság érzékenységének növelése, hogy az illegális elvándorlás ellen felléphessenek, illetve emberi és pénzügyi tőke. Ez a negyedik program más intézményekkel együttműködésben él és működik minisztériumokkal, közigazgatással, például a Nemzeti Munka Ügynökséggel és nem kormányzati szervezetekkel. munkájának az értékelését, illetve az egész központnak a munkájának az értékelését el fogjuk végezni, de még csak három hónapja kezdték meg a munkájukat, úgyhogy most még korai lenne erről mérleget vonni, hiszen három évre terveztük a központ munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gyara úr. John Battle úr, Leeds West képviselője az Egyesült Királyságból. Nagyon sokat, sok időt töltött miniszteri pozíciójában, és ő az elnöke az Egyesült Királysági Global Action csoportnak. Megadom ennek a szót. Köszönöm szépen. Én tagja vagyok az alsóházban annak a bizottságnak, amely E, nyomon követi a függ, felelős miniszterek munkáját. Mégis a sok beszélgetésből azt szűrtem le, hogy hangsúlyoznom kell, hogy nem volnék a parlamentben, hogyha a választókerületem nem választott volna meg. Szeretnék egy kis realizmust oltani ebbe a vitába. Az én környékem egy belvárosi környék Leedsből, klasszikus város Leeds, féli képzett, szakképzett munkásokból áll ez, amikor a gazdaság szűkül, ők veszítik el először a munkájukat. 7-12 százalék a, a bevándorlók aránya, nálunk 20 százalék, és egy, egy mérföldes körzetben 26 nyelvet beszélnek az emberek, az én házam a 19. században építették írmunkavállalók, munkavállalók, úgyhogy nem is volna, nem is létezne, hogyha nem lettek volna akkor bevándorlók, akik a Karib térségből jöttek, ők működtetik az egészségügyi rendszert, a buszokat, a közlekedést, és ezt hangsúlyoznom kell, és hangsúlyoznom kell az én választóimnak is, hiszen azt kell mondanom, hogy még az idős embereket sem volna kigondozza, ha nem volnának bevándorlók. Ez valódi kihívás lenne ma. Miért említem meg a saját környékemet? Nem gondolom, hogy ez a politikai koherencia visz minket valahova helyi szinten, nemzeti vagy nemzetközi szinten kell gondolkodni. Ironikus módon nálunk pontosan politikai koherenciát kérnek, mivel egyre inkább látják az ellentmondásokat mindenfelé, és meg kell győznöm a választóimat, és ez nagyon fontos eh, ebben az összefüggésben. Teljesen egyetértek a korábban elhangzottakkal, hogy eh, Nagy-Britániában eh, továbbra is folytassuk az a támogatásokat, az, a segélyek juttatását, erről majd beszélünk két oldalon, de amikor hazamegyek a választóimhoz, és azt mondanom, hogy fizessék be az adóikat, hogy a segélyeket ki lehessen fizetni, akkor ez komoly vitához vezet, és a mi bizottságunkban írtunk egy jelentést, migráció és fejlesztés, jó téma, jó cím, hogyan lehet a bevándorlást úgy fordítani, hogy csökkenjen ennek hatására a szegénység 2003-ban, ezzel foglalkoztunk az utóbbi hetekben, pedig a gazdasági válságokkal. A minisztereket, más partok vezetőit arra kérjük, hogy növeljék a segély költségvetést, és még a válság hatására se csökkentsék, és ebbe beleegyeztek, ezt nagyon fontosnak tartom, és ezt a környékünk is támogatta, éppen ezért tartom fontosnak, hogy a migráció kérdését pozitív módon képviseljük, mint amely mindegykinek az, az érdekét szolgálja. Ez a társfejlesztésnek a lényege és közös előnyök. Sok mindent mondhatnék, hogy gazdaságilag mi mindent kaptunk a bevándorlóktól. 6 milliárd évente számosítani is lehet. Még a mostani válság alatt is figyelembe kell ezt vennünk, pozitívan kell erről gondolkodnunk, de ebben a választók támogatására is szükségem van. A kihívás az, hogy a globális krízis során az újragondolásban ki kell tartanunk emellett, vagyis hogy ez nem új jelenség nem helyettesíti a fejlesztést, és figyelembe kell vennünk a bevándorlásban, migrációban, kivándorlás tekintetében is, hogy országok, országon belül is van sok vándorlás, nem szabad ezt alábecsülni, a városok felé való vándorlást. Most már nem vidéki, hanem városi bolygó vagyunk, ezért beszélünk városi menedül, menekültekről. Indiában kapacitás építés folyik és fejlesztés városi menekültekkel Indiában, úgyhogy ezt a két dolgot össze kell kapcsolni. Van ennek tehát fejlesztési dimenziója is, ezt meg is említettük, de hogyan tudjuk összeilleszteni ezt a kettőt? A jelentésben az volt a konklúziónk, hogy a jól kezelt migráció nagyon fontos lehet gazdaságilag, politikai szempontból, mert áthidal országok közötti szakadékokat. Éppen ezért azt próbáltuk tenni, hogy egyfajta kibekapcsolásként használjuk a migrációt, amikor éppen szükség van rájuk, akkor fogadjuk, hogyha nem jól megy a gazdaság, akkor elküldjük őket. Ezekből adódnak azok a vegyes üzenetek, amelyek nem koherens politikákhoz vezettek. Én azt mondom a választóimnak, hogy különböztessük meg világosan a migrációt és a menedékkérést. Egy 19 éves fiatal azt mondta nekem, hogy egy menekült a barátnője, és ő azt mondja, hogy ön képviselő, mondja meg a sajtónak, hogy a menekült ügy arról szól, hogy rossz kormányzatok elől menekülnek emberek kínzás elől, üldözés elől, és nem pedig migrációról és kereskedelemről van itt szó. Ezt egy 19 éves mondja nekem, és ezt a fajta koherencia hiányt kell hangsúlyoznom mindig a sajtó előtt az átutalásokról is volt szó, igen, ezeknek a mértéke csökken. Úgy gondolom, hogy a hazautalásokat be kell építeni a fejlesztési politikába úgy, hogy jól befektessék ezeket a pénzeket a származási országokban. Egyébként pedig nincsen feltétlenül kapcsolat a hazautalások és a fejlesztés között, ezt állapítottuk meg a jelentésünkben, úgyhogy a koordinálás, a közös érdekek keresése, a segélyek kifizetése, kapacitásépítés, iskolák, oktatási központok, stb., hogy hogyan tudjuk ezt kezelni, az egy másik kérdés. A második kérdés, az én környékemen ez nagyon fontos kérdés, hogy pontos politikákra van szükség a koherencia szempontjából az illegális és a legális migráció tekintetében. Ideértem az illegális embercsempészetet, és ezekkel fel kell venni a harcot és jogszabályokban kell biztosítani a bevándorlók jogait, ezt végre is hajtani, hozzáférést adni nekik a társadalombiztosításhoz, stb. törvényre van szükség, megfelelő biztosítékokat kell adni nekük. Gyorsan megemlítenék még valamit, ha megengedik, azt, hogy miért is hangsúlyozzuk az átmeneti migrációt, a két irányú mozgást, illetve a visszatérést a származási országba. Ezt össze kell kapcsolni a fejlesztési politikákkal, hogy valódi partnerség jöjjön létre, és hogy láthat, láttathassuk, hogy a közös érdekeket szolgáljuk. Itt újra kell strukturálni az észak-dél kapcsolatot. Van jó hírem is Evelyn Herskésznek. Mondja ezt a Manchesteri Malévi számot, és van egy olyan program Malawi kormányzatával, hogy kapacitás építés történjen a közegészségügyi ágazatban, egy sürgőségi HR programot indítottunk, meg, hármoz, meg háromszorozva az orvosok számát, és növelve a nővérek számát is, növelve a fizetéseiket segélyprogram keretében, és ezt egyébként az én választóim adójából fizetik, vagyis hogy növeljék az orvosok fizetését Máláviban, hogy otthon maradjanak, hogy növeljük az orvosok, kisegítő személyzet és nővérek számát, illetve ápolók számát. Politikai koherenciára szükség van, ezzel fogom lezárni a nemzeti államainkban is, hiszen én is azt látom a kormányzásban, hogy egyfajta silókat képzelünk el. A nemzetközi fejlesztés Sí anyagok általában már az irodáinkat sem érik el, tehát vegyes jelzéseket adunk, és ezt már helyi szinten el kell kezdeni megoldani, nem csak az Egyesült Királyságban, hanem minden országban. Át kell gondolnunk, hogy a politikákat hogyan tudjuk összehangolni, ezzel le is zárnám. Felálltam, és azt mondtam, hogy a parlamentben úgy gondoltam, hogy valódi hiba vagy veszély, hogy a fejlesztés lekerül a napirendről teljes mértékben, ennek megvan a veszélye a jelenlegi helyzetben. Azt javasoltam a miniszterelnöknek, hogy most van az idő, hiszen a szegénységet, a munkanélküliséget pontosan most helyezhetjük a középpontba a napi rendünkön, helyi, nemzet és nemzetközi szinten. Itt van az ideje, hogy átgondoljuk a gazdaság működését, ne csak a bankokat próbáljuk is tafírozni. Másféle 21. 21. századi kapcsolatépítése van szükség, fenntartható kapcsolatokra, nem, csapat, hogy ar- nem szabad, hogy arra bízzuk a szegénység csökkentését, hogy kénytelenek legyenek emberek a világ másik végén dolgozni azért, hogy eltarthassák a családjukat. Tehát ezeket a témákat a gazdasági, szociális és politikai gondolkodásunk középpontjába kell állítani. Köszönöm. Euh, merci beaucoup aux intervenants du panel maintenant. Köszönöm szépen. Most pedig most pedig az következik, ami a programban áll. Megadjuk azoknak a szót, akik kérték a szót, ugyanakkor túl sokan kérték a szót. Tizen szerepelnek a listán, tehát azt szeretném kérni önökkel, hogy nagyon szigorúan vegyék a felszólalási időt, ne lépjék túl a túl, a két percet diszkrét jelet fogok adni, Maximus Karastopoulos kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyra szeretném értékelni a szervezők azon ötletét, hogy megszervezték ezt a konferenciát. Úgy gondolom, hogy a mai konferencia témája azon emberek helyzetére világít rá, akik délen vagy keleten élnek már Európából nézve. Létezik a gazdasági migráció, és a gazdasági migránsok az Európai Unióban paradicsomi állapotokat találnak a hazai állapotokhoz képest. Ugyanakkor az Európai Unió külső határait egyre inkább lezárják azért, hogy megakadályozzák ezt a migrációt. A földrajzi helyzet, Görögország földrajzi helyzete okán mi vagyunk az egyik első ország, ahova a bevándorlók, ahova migránsok megérkeznek. Mavromatis úr beszélt már erről a problémáról, és beszélt arról is, hogy az a fontos, hogy a migráció kiváltókai ellen fellépjünk, az éhezés, a szegénység ellen kell fellépnünk. A származási országoknak fenntartható növekedést és működő gazd- kell biztosítani, és működő gazdaságot kell biztosítani. Hölgyeim és uraim, a pénzügyi válság elérte az Európai Unió tagállamait is, és ez azt jelenti, hogy új kihívások előtt állunk, új politikára van szükség. Felsejlik a xenofób hullám veszélye, és ez ellen határozott intézkedésekkel kell fellépni. Az elmúlt hetekben sok európai állampolgár is elveszítette munkahelyét, vagy pedig él benne a veszély, hogy elveszítheti a munkahelyét, és azzal kell számolnunk, hogy a munkanélküliség még növekedni fog. Ennek fényében kell látnunk a migránsok helyzetét, máskülönben a szélsőséges indulatok áldozataivá válnak. Tehát egyrészt hatékonyan kell ellenőrizni a határokat, másrészt pedig a kiindulási országokban megfelelő fejlesztési támogatást kell adni. Köszönöm szépen, Armand úrnak adom meg a szót. Francam? Franco, bocsánat, Franco Armando az Európai Parlament tagja, nincs itt, akkor megadom Boniver asszonynak Olaszország balasót. Boniver asszony itt van, parancsoljon. Elnézést kérek, öné a szó. Nos, ez a vita, ez az eszmecserem, amelyen itt részt vevünk, egy olyan eszmecsere, amely két szinten zajlik. Az első szintről a szakértők beszéltek, és nagyon jól elemezték ezt az első szintet. Bekaszon úr beszélt például részletesen erről a szintről, aki a képmutatás problémájáról is beszélt a migrációval kapcsolatban. A migráció jelensége nagyon fontos jelenség, nem lehet ennek a fontosságát leértékelni. Ez meg fogja változtatni gazdaságunkat, a demográfiai összetételét a társadalmaknak, és kihívást jelent a demokrácia számára is. Nem lehet ezt a széles körű jelenséget eh, egykönnyen megragadni és kezelni, Ném, Olaszországban 4,5 millió EU-n kívüli bevándorló él, gyakran már második vagy harmadik generációban. Nos, Olaszország számára, és egyébként sok más EU tagállam számára az jelenti a problémát, hogy egyrészt létezik a legális bevándorlás, ám létezik az illegális bevándorlás is, amely 2008-ban 2007-tel összevetve 60%-kal nőtt. Hallatlan problémákat jelent, ez mondanom sem kell, és a migrációval összefüggő problémákat természetesen mindig fel lehet használni, és idegen gyűlölet szítására lehet használni. Ráadásul nyakunkon a pénzügyi válság. Éppen ezért mindent meg kell tennünk, hogy fellépjünk, nem dughatjuk fejünket a homokba. Teljesen világos, hogy a migránsok a leggyengébbek a nemzetgazdaságainkban. Ők az elsők, akik elveszítik a munkájukat. Meg vagyok róla győződve, hogy a józan paraszti ász ész által meghatározott javaslat, amire például a Világbank elnöke tett javaslatot, hogy hozzunk létre egy alapot, amely alap ba a konjunktúra csomagok 0,7%-ányi pénz beletennénk, e, ezzel töltenénk fel. Nos, ez egy kicsönő, kitűnő javaslat, és ez segíteni a fejlett országokat. Köszönöm szépen, és most Kabéló asszonynak adom meg a szót Lezotóból. Tessék, parancsoljon. Ah, Mr. pardon, excuse me. <laughs> Excuse me, I have seen Thank you, Chairman. Um, when I heard of, uh, you know, uh... Úrnak elnézést, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első reakcióm az volt, amikor láttam ezt a uh, rendezvény programját, hogy ki hívja ezt össze. És miért most? Miért pont most? Azt hiszem, hogy a pódium résztvevőknek erre a kérdésre válaszolni kell. Azért vettem fel ezt a kért, kérdést, mert minnyáján a webs konferenciák minnyájunknak megnyílik az a lehetőség, hogy hogy beszélgessünk, eszmecseréken vegyünk részt, de kérdés, hogy az adófizetők pénzét jól használjuk-e fel. Vezet -e ez valahova? Vagy pedig csak egész egyszerűen beszélünk, beszélünk. Tudom, hogy két percem van, elnök úr. Elnök úr, a bevándorlás másik oldala a visszáramoltatott, hazautalt pénzek kérdése. És ez valóban a kiindulási ország gazdaságát élénkíti fel. Hogyha ezt megvizsgáljuk, hogy hova kerül ez a pénz, akkor a családokhoz kerül, nem fejlesztési célokra használják fel. De egy jól képzett ember elvész a gazdaság számára. Tehát voltak éppen a kormány kiképezte, a közpénzén kiképezték ezt az embert, és ő elutazik. Ráadásul a hív és a a HIV pusztítja az embereket, hát mi lesz Afrikában? Elszivattyúzzák a, a szakképzetteket, a brain drain keretén belül. Hova mennek ezek? Európába, vagy Amerikába, egy jól álló országba. Afrikában ezeket expeteknek nevezzük, és minek hívják őket Európában? Munkásoknak, bevándorlóknak. Ám hogyha nem élnének ezekben a nyugati társadalmakban, a társadalmak nem volnának már működőképesek. Túl hosszú ideje zajlik ez a jelenség, és semmit nem tettek azért, hogy módosítsanak rajta. Elnök úr, a családok szociális státusáról és a gazdasági hiányosságokról még nem is beszéltem, de nem is beszélhetek már, mert lejárt az időm. Köszönöm. Elnézést kérek, hogy megszakítottam, és most megadom a szót Carlotto Margvis eh, úrnak Portugáliából. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Meg szeretném köszönni az Európai Parlament és az Európai Bizottságnak, hogy eh, összehívta ezt az ülést. Úgy gondolom, hogy megfelelő időpontban történt ez. Arról hallunk egyre gyakrabban, hogy az energia, a gazdasági krízis, az élelmiszerellátási krízis és, az, e- és a környezetvédelmi krízis kizárólag az emberek békés együttműködésével oldható meg. Fontos tehát az együttműködés, és az egyes országok szakpolitikájának is kohézívebbé kell válnia. Vannak országok, akik a protekcionizmus mellett döntöttek, de tévednek, hiszen kívülről jövő segítségre mindenkinek szükség van. Portugália egyrészt 5 millió migránst bocsátott ki a világ különböző pontjaira, másrészt Portugália maga is a bevándorlás célországja. Neki köszönhetjük, a bevándorlóknak köszönhetünk, nem egy olimpiai aranyérmet például. Miről akarok beszélni? Nos, arról, hogy a harmadik államokban való befektetések az Európai Unió részéről fontos szerepet játszanak. Vannak, amelyek a fejlesztés szolgálják, vannak, amelyek a környezetet szolgálják, és én egy olyan európai projektről szeretnék beszélni, melyet a egyenlítői Gíneában kezdeményezett az Európai Bizottság, és ezzel a trópusi őserdőket igyekszik megőrizni, és a helyi emberek figyelmét felkelteni az őserdők jelentőségére. Meghökkentő, hogy egy olyan ország, mint egy afrikai ország, ahol a ilyen sokkal csüt a nap, ezekben az országokban nem használják a napenergiát. Egy európai képviselő már beszélt erről a kérdésről, és a portugál parlamentben is tematizáltam ezt. Ezen felül az ebéd közben megállapítottam, hogy Sri Lankában aratták le a szedték a teát, aztán a fair trade kereskedés során került ez Európába, de aztán megnéztem a boros flaskákat is, és ezek viszont nem biotermékek voltak a borok. Köszönöm szépen, megadom a szót Edefe Szomó úrnak Nigériából. Parancsoljon! Monsieur Szomó? Non? Szomó úr nincs itt? Nincs itt most. Akkor a következő felszólaló a listámon. Pimenta úr. Portugáliából. Parancsoljon Pimenta úr. Pimenta asszony. Elnézést, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja a felszólaló Pimenta asszony Portugáliából. Köszönöm szépen Gerard Böprének a szót, és köszönöm az Európai Parlamentnek és az OECD-nek ezt a konferenciát. Valóban fontos pillanatban kerül ez megrendezésre, hiszen a gazdasági krízis gyűrűzik be országainkba, bizonytalanság bizonytalanítja az emberek biztos hétköznapjait, és a közeli jövőben ugyanakkor új utakat kell találnunk a megoldásokra. Tudjuk, hogy a migráció az egész világra kiterjedő jelenség, nagy közös kihívást jelent ez minnyájunk számára, ezért tehát nem marad más opciónk, mint hogy a fejlődő országokat támogassuk, és a migráció keretén belül tett intézkedéseket összehangolva, koherensen tegyük meg az OECD nemrégiben a portugál migrációs politika értékeléséről adott ki egy jelentést, és ebből azt olvashatjuk ki, hogy Portugáliában jó migrációs politikát folytatnak. Évszázadokon keresztül tőlünk vándoroltak ki, most azonban hozzánk vándorolnak be. Ezért olyan szakpolitikákat kell alkalmaznunk, amelyek helyes választ adnak, és nagyon örülünk, hogy az OECD elismerően nyilatkozott a mi politikánkról. Persze javaslatokat is megfogalmazott a jelenség, jelentés, például azt, hogy a portugál kormány vonja be a szociális partnereket a migráció politika döntéseinek meghozatalás során. Azután az OECD arra is javaslatot telt, hogy a jobb befogadó és menekült állomásokat biztosítson Portugália. Ezen felül pedig a vállalkozói szellemet is támogatni kell az OECD javaslata szerint. Persze, gazdasági válságban élünk, de Portugália a jövőben is azon dolgozik majd, hogy az OECD által bevált gyakorlat szerint járjon el, hiszen, elnök úr, egy szolidáris és multikulturális társadalom pártján állunk. Pimenta. Köszönöm szépen Pimenta asszonynak. William eh, hölgy, eh, asszony, úr van a, napi, a hozzászólók listáján, úr az Esel szigetekről. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy megpróbálom az országommal, össze, országommal összefüggésbe hozni az, amit, ami itt elhangzott. A Szesel szigeteket úgy tekintik, mint egy olyan ország, amely az ODA támogatásra jogosult. Biztosítanunk kell a gazdasági és szociális stabilitást a szigetünkön, és ez nem egyszerű, hogyha nettó élelmiszer és energiaimportőrök vagyunk. Nagyon sebezhetőek vagyunk, és ezt nem veszik figyelembe. Bizonyos értelemben a fejlesztési e, célok meghatározásánál. Milyen reményünk van e, egyéb hasonló jövedelemmel rendelkező országokkal összehasonlítva. Megfelelő döntéseket kell hozni a probléma megoldásához. Milyen reményeink vannak, hogyha ebben a e, partnerségben, úgynevezett partnerségben a két fél között félelem van, illetve a bizalom hiánya. Megegyezhetünk-e abban, hogy el kell fogadni a valóságot, tiszteletben kell tartani az intézményeket, a kormányokat, és a szavainkat tettekké kell változtatni? Köszönöm szépen. Politikai unilaterális egyezményre van szükség, hogy komolyan szembenézhessünk a migrációval kapcsolatos problémákkal. Hogyan tudjuk a szegénységet csökkenteni, a kapacitásokat kiépíteni ebben a partnerségi folyamatban, és a migrációt ellenőrizni? Milyen ütemtervet tudunk kidolgozni? Globális ütemtervre van szükség, hogy a krízissel és a veszélyekkel szembenézzünk, és ehhez koherenciára és konzisztenciára van szükség. Mit tehetünk még? Képesek vagyunk-e még egy extra lépést tenni? hogy valóban elég bátorságunk van ahhoz, hogy, hogy megragadjuk a bikát a szarvánál, és szembenézzünk a problémákkal. Legyünk őszinték, őszinték tényleg egy um, megfelelő mm, kapcsolatban állunk egymással, egyenlő jogokkal rendelkezzünk? Adjanak nekünk elegendő hatalmat ahhoz, hogy mi is hozzájárulhassunk ezen célok eléréséhez. Köszönöm. Köszönöm szépen William úrnak. Az ön kérdései úgy értettem, eh, hogy nem hozzám szóltak, hanem az előadókhoz, ők majd megválaszolják ezeket. Szentana asszony, Spanyolország. Jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, hogy kérdéseket tegyek fel a fórumnak. A Kanári szigetekről érkeztem, és nem véletlen, hogy nincsenek olyan Nincsen még egy olyan ország vagy térség, ahol olyan nagy a, szükség, nagy a különbség a bevétel szempontjából, és a bevándorlás szempontjából is ma is érkeznek bevándorlók a földünkre az éjség miatt, a üldöztetés miatt, a szegénység miatt, és ezek az okai a kivándorlásuknak, ezt dialógussal, együttműködéssel lehetne meg oldani, és az együttműködéssel az származási országok és az érkezési országok, illetve célországok között a joghoz fordulok, a szabályozáshoz, mert vannak országok, ahol nincs, nem rendelkeznek az emberek jogokkal, méltánytalan helyzetből érkeznek. A fejletlen országok még nem eh, kaptak meg a megfelelő segítséget a milleniumi célok eh, összefüggésében. Gazdasági megállapodásra van szükség, hogy a legkiszolgáltatottabb népességeknek segítséget tudjunk nyújtani. 2010 eh, első fél évében tervez ilyen megállapodást kötni a spanyol kormányzat a millenniumi célok megvalósítása érdekében. Spanyolországban két nagy projekten dolgozunk. Az egyik egy integrációs terv, stratégiai terv, de e, nem csak azoknak, akik újonnan jönnek, hanem aki már ott is van nálunk Spanyolországban, és egy új tervet is kidolgoztunk 2012-vel bezárólag, nem szabad megvárnunk, amíg újból megilendül a, fellendül a gazdaság. Úgy vélem, hogy a gazdasági válság lehetőségeket is ad a szegénység csökkentésére és az egyenlőtlenségek csökkentésére. Nagyon fontos, hogy jogokat, védelmet kapjanak a bevándorlók, bárhol is éljenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Köszönöm, Szenten asszony. Monsieur, je crois, Monsieur Kieres. Kieres Úgy következik a lengyel szenátusból, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Lengyelországból érkeztem. Ez az ország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, 12 másik országgal együtt, de engedje meg, hogy anyanyelvemen beszéljek. Azt hiszem, hogy jobban ki tudom fejezni magam. Köszönöm szépen. Nos, a kihívásokról beszéltünk, amelyekkel a parlamenti képviselők szembenéznek. És ahogy Petl úr is, úr is elmondta, mi nem csak nemzeti parlamenti képviselők is vagyunk, hanem akár regionális parlamentek képviselői, vagy helyi önkormányzati képviselők is. Nekünk koordinálnunk kellene a lépéseinket, intézkedéseinket, nem csak a House of Commons, Common, vagy a lengyel Szájm, vagy a spanyol kortez szintjén, hanem a saját országainkban, illetve azon belül is önkormányzatok, regionális és nemzeti parlamentek szintjén is. Az észak és a dél közötti eh, migráció a következő nagy probléma. Nálunk otthon egy másik eh, migrációs dimenzióval is szembe kell néznünk kelet és nyugat között. Lengyelország tranzitország manapság. nem csak a szomszédos ország, ország, országokból, hanem messzebbről, Vietnámból, Kínából és más ázsiai országból érkeznek Európa fele bevándorlók, és Lengyelországon keresztül utaznak sokan, vagy akár ott maradnak. Battle úrhoz fordulnék. Teljesen igaza van abban, hogy nem csak mi magunknak kellene együttműködni, hanem a társadalmainknak is. Amikor ma ide jöttem, láttam egy képet egy brit városról, eh, ahol eh, Leny, ahol eh, brit munkavállalók sztrájkoltak lengyelek ellen, lengyel munkavállalók ellen, akik áll, áll, állítólag elveszik az ő munkahelyeiket, holott közöttük voltak lengyel sztrájkolók is. Köszönöm szépen, most megadom a szót a hoz, utolsó hozzászólóhoz. Lél asszony Németországból. Köszönöm szépen, elnök úr. Lel a keresztnevem, de nyugodtan szólíthat így, semmi probléma ezzel. Még egyszer szerettem volna utalni egy kérdésre, Németország 50 éves munkavállalói migrációra néz vissza. E, akármilyen izgalmas is az, hogy manapság a migrációs politikát a fejlesztési politika részének, motorjának tekintjük, azért hadd mondjam el, hogy két dolog rendkívül fontos, amelyek az én hazámban a vita középpontjában vannak. Egyrészt a befogadó ország részéről a lakosság várakozása úgy fogalmazódik meg, hogy a vendégmunkásokat valamikor integrálni kell, a vendégmunkásokból valamikor polgár kell, hogy legyen állampolgár. 59-ben kezdődött nálunk a migráció, akkor, eh, beszél, akkor eh, vendégmunkásokról beszéltek, ma eh, vándormunkásokról vagy körmigrációról. A kérdésem az, hogy ezek a migrációs minták, ezek után követhetőek-e? Végig kellene gondolnunk, hogy a korábbi migrációs hibákat ne kövessük el még egyszer. A második kérdés a migránsok, a bevándorló munkavállalóknak a sikerei. Hát ez, ez abból adódik, hogy integrálódni tudnak az új ország, új hazájukba ezek a személyek folyamatosan azzal vannak elfoglalva, hogy a származási országuknak, a hazájuknak segítsenek, és már nincs is igazán energiájuk arra, hogy az új hazájukban megtalálják a helyüket. Én egy fogadó ország állampolgáraként azt mondom, hogy ha hozzánk érkeznek a bevándorlók, akkor érezzék ott jól magukat, érezzék otthon magukat, legyenek állampolgáraink, és ne kelljen arra szám, azzal számolnunk, hogy bármely pillanatban hazatérhetnek. Szeretném, hogyha ezt az álláspontot is belátnánk, holott sokan biztos önzőnek tekintik ezt az álláspontot, de azt hiszem, hogy ezzel az elfogadás is erősödik. A diszkriminációra főleg ott kerül sor, ahol az emberek nem integrálódnak a társadalomba, a fogadó ország társadalmába. Köszönöm. Hölgyem, elnézést, hogy a kereszt nevén szólítottam. Most pedig megadom a szót a Dayton Johnson úrnak, hogy vonja le a következtetéseket ebből az első vitából, 12 perce van. Hát nagyon kevés időm van. Szeretném megkérdezni az előadóinktól, hogy szeretnének-e két percben még hozzászólni. Azt hiszem, hogy igazságosnak kell lenni, és fordítva kellene eljárnunk. Tehát először megadom a szót Betlúrnak. úrnak. Meg kell néznünk még egyszer ezt az üzenetet. A globális gazdasági fellendülési eszközöket és ezeket az eszközöket végig kell gondolnunk, és hogyha a migrációt össze akarjuk hangolni a fejlesztési politikával, akkor minden ilyen szakpolitikát, szakpolitikára ki kell térni. A német kollégánk, amit mondott, hadd térjek erre vissza, szerintem nem önző nézőpont ez, szerintem polgár, állampolgári jogokat kell adnunk a bevándorlóknak, mind a mellett, hogy ők a saját származási országuk felemelkedésén is dolgoznak. A tragédia az az, hogy nagyon jól működik a, a, az áruk, a pénz és a szolgáltatások szabad áramlása, de amikor a személyek, az emberek szeretnének szabadon áramolni, akkor erre nemet mondunk. A 20. században talán megpróbálhatunk volna már valami rugalmasabb megközelítést alkalmazni, és ezzel, az, ezzel egy időben biztosítanunk kell, hogy minél több embernek adjunk jogot hogy vegyenek részt a társadalmunk életében, dolgozzanak, és a saját családjukat méltó módon ellássák. Ez, lehet, hogy ez észak és dél dimenzióban valósul meg. Nem csak arról van szó, hogy észak segít pénzzel délnek, hanem egymástól tanuljunk a 21. században erre a kölcsönösségre helyezném a hangsúlyt. Köszönöm szépen! Eh, Diára úr, két perce van, tessék. Köszönöm szépen. Én is szeretnék kitérni ezekre a kérdésekre, amelyek, amelyek felmerültek ma eh, délelőtt és délután. Sokan azt mondták, hogy a migrációsval kapcsolatos eh, Mm, kétszínű megközelítésnek véget kell vetni. Ezt én is így gondolom. A migráció szerepét pozitívan eh, kell látni helyi szinten. Elhangzott Betl úr eh, szájából is ez, de nemzetközi szinten is. A migráció szerepét és jelentőségét pozitív fényben kell feltüntetni számos országban. Portugália, Olaszország, Spanyolország képviselői beszéltek erről a kérdésről, és ezek az országok korábban kivándorlási országok voltak, most pedig bevándorlási országok. És ez alapvető gazdasági jelentőségű kérdés, és összefügg a migrációval. Az emberek Afrikát nem azért hagyják el, mert nincs jobb dolguk, hanem azért, mert a szükség erre kényszeríti őket. Valahogy Afrika és Európa között szorosabb együttműködést, kohéziót, együtt összetartást kell kialakítani, amit már ma délelőtt is mondtunk, valódi koherenciát kell elérnünk. Köszönöm szépen, Mávromátis úr, két perc önél szó. Köszönöm szépen. Szeretnék kitérni arra, amit Madura úr mondott el lezótóból. Két dologról van szó. Egyrészt a tőkéről, az iskolákról, képzésről, más, másik oldalon pedig. Az én jelentéseimben, illetve az Európai Parlament többi képviselőinek a jelentéseiben a Fejlesztési Bizottságban megegyező véleményen vagyunk. Kellenek, kell, hogy legyenek iskolák, kell, hogy legyenek tanárok, ott, ahol a személyek, az emberek, bevándorlók letelepednek. A gyermekeknek ö, oktatást kell biztosítani, sokan analfabéták, és szerencsétlen módon ez a helyzet, hogy ezért az információhoz se férnek hozzá, újságot sem tudnak olvasni, nem tudnak tájékozódni. Az egyetlen dolog, amihez hozzáférnek ezek az emberek, az a rádió. Ami a tőkét illeti az a helyzet, hogy egyetemes szinten és más szinteken gyakran a bevándorlók hazatérnek. A Fejlesztési Bizottság a média területén is kampányokat indított. Vannak például olyan kampányok, amelyeknek a keretében a BBC eh, Afrikába küld újságírókat, eh, azzal a célral, hogy eh, ott rádióadókat, rádióprogramokat, illetve újságírókat tájékoztassanak, továbbképezzenek és tájékoztassanak er, egyáltalán arról, hogy mi történik a világban. Tenbior. Lengyel képviselő úrnak mondom, hogy a nemzeti parlamenteknek nyitott, transzparens folyamatokat kell indítaniuk, és üzeneteket kell küldeniük. Nem, nem lehet, nem elég xenofób üzeneteket megfogalmaz, megfogalmazni a parlamenteknek és a parlamenti képviselőknek olyan folyamatokat kell beindítaniuk, olyan üzeneteket kell megfogalmazniuk, hogy az emberek logikus módon világosan megértsék, hogy milyen előnyöket lehet kovácsolni a bevándorlásból. És és a Bundestag képviselőjének pedig azt mondanám a német képviselőasszonynak, hogy ön, ön felvetette a vendégmunkások, illetve az állampolgárságot kapott bevándorlók kérdését és szembenállását, és ezért volt nagyon érdekes a Manpower előadása, mert szerintem a migráció a vendégmunkásságnak egy másik dimenziója. Azt hiszem, hogy az állampolgárság megadása nem az egyetlen megoldás, de ez egy megoldás. Én nagyon furcsának tartom, tartanám, hogyha én harmadik generációs törökként Németországnak, Németországban élnék, és most arra kényszerítenek, hogy térjek vissza Ankarába vagy Isztambulba, ahol életemben nem jártam. Ez furcsa lenne. Európában megfelelő szabályokat kell elfogadni, amelyek világossá teszik, hogy milyen, milyen körülmények között lehet beutazni az országba, munkát vállalni, állampolgárságot kapni. Vannak olyanok, akik szeretnének hazatérni, de nagyon, nagyon fontos a fejlesztési politikára is pénzt fordítani, hogyha valakik otthon szeretnének maradni, azok ne induljanak útra hogyha valaki itt van azonban már elérkezett, ideért Európába, őt nem lehet arra kényszeríteni, hogy, hogy hazatérjem. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig a időnk felmaradó pár perc, időnkből felmaradó pár percet szeretném arra felhasználni, hogy levonjak néhány következtetést. A fejlesztés és ennek a nemzetközi migrációval kapcsolatos összefüggése keretében minden, szinte minden kérdés felmerült. Erről hallottunk, hallottunk az agyelszívásról, a az illegális bevándorlásról, a diaszpóráról, a szabálytalan migrációról. Azt hiszem, hogy három új kis aspektus merült föl. Az egyik a klasszikus probléma, hogy a szakpolitikák mennyire, mennyiben koherensek és mennyiben felelnek meg a fejlesztésbe. Tehát olyan szakpolitikák, amelyek nem fejlesztési politikák, de hatással vannak a fejlesztési politikára, legyen szó ez migrációs politika vagy kereskedelmi politika. Tehát ezzel kapcsolatban felmerül az, hogy egyes tárcákban kidolgoznak bizonyos elveket, de ezeket más tárcának nem adják át, és nem tudják koherensé tenni a politikájukat. Aztán ezzel kapcsolatban meg kell oldani az intézményes problémákat. Az emberek ne csak beszéljenek egymással, de konszenzusra is jussanak tárgyaljanak a választókerületek között egymással. A második következtetés, vagy dolog, amit, aspektus, amit szeretnék mondani, az az, hogy a specifikus koherencia kérdésekből sok felmerült a vitában. Például a letelepedés és állampolgárság hoz vezető ösvény, illetve a cirkuláris migráció közötti összefüggések, ellentmondások. Számos kérdés a koherenciával kapcsolatosan felmerül. Fe, van egy feszültség egyrészt a szegénység csökkentése, egyrészt mint a, tehát a szegénység köz, ö, csökkentése amiatt, hogy ö, kevesebb segít kelljen nyújtani, és a szegénység ö, csökkentése azért, hogy kevesebben induljanak útnak, és legyenek be, ö, migránsok. Hopkins asszonynak teljesen igaza volt, amikor azt mondta, hogy a mai, ö, hogy, hogy van néhány olyan probléma, az a probléma, hogy a bevándorlók, a migráns munkavállalók gyakran a saját országaikban nem a legszegényebb rétegekből kerülnek ki, és nem a legszegényebb régiókból jönnek. És ezért nem tökéletes a megfelelés a fejlesztési politika és a migráció között. Még egy dolog, amit szerettem volna hangsúlyozni, ez a diaszpora ez szerepe és a társfejlesztés. Mafromátis úr azt kérte, hogy gondoljuk végig, hogy hogyan lehetne a szegény országokat támogatni. Diára úr Máli példáról beszélt, a társfejlesztési program próbá, problémáról, illetve projektről, ez kiváló példa. Ez egy olyan részkérdés, kérdés, amelyről gyakran nem beszélünk, például a mezőgazdasági politikában, illetve egyéb kérdésben. A harmadik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, amelyről nem beszéltünk sokat, de azért jó lenne erről beszélni, a parlamenti képviselők és a parlamentek szerepe. A parlamentek azok, a, azok az intézmények, amelyek ezek a kérdések felmerülnek, amelyekről állásfoglalást lehet elfogadni. Hogyan tudjuk biztosítani a koherenciát, azt, hogy a különböző szakpolitikai részterületek beszéljenek egymással a parlamentben? Parlamentben különböző szakbizottságok vannak, a nemzetközi kereskedelmi, a migrációs, egyéb kérdésekkel foglalkozó szakbizottságok, és ez egy olyan fórum, ahol, ez, ahol ez, ezek a szakpolitikák összetalálkoznak. A parlamentek olyan intézmények, ahol a diaszpora az bevándorlók leszármazottai is megszólalhatnak és hatással lehetnek a migrációs politikára, amelyet olyan sokan említettek ma délután. Köszönöm szépen! Merci. Euh, merci beaucoup. Nagyon köszönöm Dayton Johnson úrnak, és köszönöm a négy előadónknak is, Kérem, vigyék magukkal névtáblájukat, és olyanek vissza helyünk, helyükre. A második panelbeszélgetés következik ma délután. Ennek elnöke Zavé Pracman úr, aki igazgató, mégpedig a bizottság foglalkoztatási igazgatóságának vezetője. A panel többi tagja. Freddy Canton úr, Szájrák Kán, asszony Marissa Dál, Rimpe Filipert,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 van olyan levezető elnök, aki úgy vélekedik, hogy azt várják tőlük, hogy érdemi hozzájárulás éljenek a vitához. Önök is tudják, én is tudom. Azt is tudom, hogy önök is tudják, hogy ez nem igaz. Inkább azt kell elvárni a levezető elnöktől, hogy röviden szóljon, hogy önöknek több lehetőséget adjon. Úgyhogy én ennek szeretnék megfelelni. Kiváló szakemberek ülnek mellettem, nagyon sok érdekes dolgot tudnak mondani. Nyolc percük van erre, úgyhogy nagyon szigorú leszek. Emlékeztetni fogom őket erre a, a vállalásukra, vagyis, hogy ne, ők is röviden szólnak majd. Nem is lesz könnyű feladatom, önök is tudják, hogy nagyon érdekes ez az ülésszak, ez a panel, hogyha megvizsgáljuk a munkaerőpiac kérdését, most az jut eszünkbe, hogy milyen helyzetben van Európában és a világ egészében a munkaerőpiac, rossz helyzetben. A bizottság úgy gondolja, hogy 6 millió munkahely vészel 2010-ig, és ha semmi nem változik, akkor a munkanélküliség aránya Európában 2010-re 10%-ra növekedhet, több országban, akár Spanyolországban még magasabb már most ez az arány, Úgyhogy sok kihívás, kihívást tartogat a munkaerőpiac. A kérdés, hogy hogyan kapcsolódik ehhez a bevándorlás, mi a bevándorlók sorsa, illetve hogyan tudnak hozzájárulni Európa felemelkedéséhez és az, az eredet országok felemelkedéséhez. Első előadunk. Juan Freile Canton, ő az Európai Parlament képviselője, a Fejlesztési Bizottság, szakbizottság tagja, különösen a bevándorlás helyi dimenziójával foglalkozik, meg is adom neki a szót, tessék. És kérem, hogy maradjon a 8 perces határon belül, elkezdek majd zajongani, hogyha nem teszi meg ezt. Megpróbálom és megpróbálom tartani magam az időhöz, és az átmeneti migrációról szeretnék szólni a fejlesztés összefüggésében, illetve az illegális bevándorlás csökkentéséről. Hivatkozunk majd a migráció különböző vonatkozásaira és a fejlesztés vonatkozásaira. Először is azzal kezdeném, hogy a migráció nagyon összetett jelenség, ehhez szükséges szabályozás, kormányzati munka és közös munka is. Spanyolországban támogatjuk az integrált immigrációs politikát az Európai Unión belül, amely azt jelenti, hogy az eredeti országok együttműködjenek a célországokkal és a tranzitországokkal. A fejlesztés, az integráció és a biztonság nagyon fontos kérdések ebben. Globális egyensúlyra van szükség a legális bevándorlás elősegítése érdekében, az illegális bevándorlás visszaszorítása érdekében. Éppen ezért a legális bevándorlást be kell építeni a munkaerőpiaci intézkedések közé, intenzívebbé kell tenni az erőfeszítéseket a határellenőrzésre, együttműködve a származási országokkal, ahol figyelembe kell venni a bevándorlás okait, és ezzel szemben fel kell lépni, lehetővé kell tenni a tranzitútvonalak meghatározását, multilaterális, bilaterális megállapodásokat kell kötni, átmeneti ideiglenes bevándorlási programokat létrehozni ki, zárva az illegális eljárások alkalmazását. Az ideiglenes munkavállalási program nem új jelenség, az utóbbi években már működött, és magát a migrációs folyamatokat is átalakították. Megfelelő jogi keretekre van szükség, speciális szabályozásra. Spanyolországban megpróbáltok ezt megtenni, mégpedig kétoldalú megállapodások keretében, amelyet Spanyolország írt alá a származási orrászokról. Három kérdésre vonatkozik ez. A bevándorló helyzete a származási országban, a munka helyet kínáló cégek szerepe, illetve a nem kormányzati szervek szerepe. Eredményeink már vannak, ezekkel akár elégedettek is lehetünk, de azért tovább kell fokozni ezeknek a megállapodásoknak a hasznosságát, és végre kell hajtani az esélyegyenlőség elveit, átláthatóság, diszkriminációmentesség elvét érvényesíteni, a legális bevándorlást elősegíteni, megfelelve a kötelezettségeinknek és jogok érvényesítésének, és az illegális bevándorlás kockázatait ki kell zárni. Ide tartoznak a dokumentumhamisítás, illetve az ember csempészeti a hálózatok használata. El kell kerülni a családok széthullását, és a közösségek és a személyek fejlődését is elő kell segíteni. olyan bevándorlást kellene segíteni, amely a befogadó ország szükségleteihez alkalmazkodik, lehetővé kell tenni, hogy visszatérjenek a bevándorlók megfelelő erőforrásokkal és produktív befektetésekkel, beruházásokkal munka szerződések aláírását kell előírni, és emellett a munkaadó felel a munkavállalás jogosságáért és jogszerűségéért. A visszatérés is nagyon lényeges kérdés, szelektív folyamatokat kell kialakítani. Négy éves kampányt hoztunk létre arra, hogy visszatérést elősegítsük. Például jó gyakorlatokat alakítottunk ki a 2007-es évben például több mint 5000 vidéki marokkói nő érkezett hozzánk Ez egy olyan tipológia, amely munkaerőt ad, nyújt a vállalkozók számára megfelelő képzettséggel, hogy biztosítsa a produktivitást. Utolsó sorban még elmondanám, hogy egy olyan gyakorlat is működik az Európai Bizottságon belül, hogy egy kézikönyvet hoztak létre a megfelelő együttműködésre nézve az eredetországok és a célországok között. Ez egy integrált megközelítése a migrációs forrás folyamatoknak. A egy intenzív kurzust is kidolgoztak erre képzésre nézve, hogy fejlesztési ügynököket képezzenek. Nagyon fontos a közösségek érdekeinek figyelembevétele, a szolidaritás figyelembevétele. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. Thank you for, for what you said and also for... Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy tartotta magát az idő korlátokhoz. Mizéra Khan a következő előadónk Oszlóból érkezett, és ő a Városi Tanácsban hat éve dolgozik aktívan, és a norvégi jai ILO tagja is. Ő foglalkozik a bevándorlási kérdésekkel, gondolom, hogy nagyon sok mondani valója van a bevándorlók szociális integrációjával kapcsolatosan, különösen a nemi egyenlőség szempontjából, hiszen a nőket érinti leginkább a munkaerőpiaci megkülönböztetés. Köszönöm szépen a bemutatást, nagyon kedves bemutatást, és köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon érdekes ez a vita, és nagyon érdekesnek tartom ezt a rendezményt. Különösen számomra nagyon kellemes Brüsszel, mert Oszlóban nagyon hideg van, havazik folyamatosan, úgyhogy számomra Brüsszel forró városnak is mondható. Maga a téma a munkaerőpiac és a bevándorlás összefüggései, különösen, hogyha ezt a nemek közötti e, megkülönböztetés vagy egyenlőség szempontjából tekintjük. Ez nagyon fontos kérdés minden európai ország számára, illetve az Egyesült Államok számára is. Norvégia szempontjából tudom megvizsgálni leginkább ezt a kérdést, de tudom, hogy svéd, finn és francia barátaim nevében is beszélhetünk. Skandináviában nagyon hasonlóak a tapasztalataink, különösen a nemi szempontból nők és gyermekek tekintetében nem ugyanaz a tapasztalatunk, mint az Egyesült Királyságé vagy az Egyesült Államoké nálunk, csak két generáció óta zajlik a bevándorlás, a harmadik generáció most nevelkedik, úgyhogy a késő 60-as években, 70-es években érkeztek az első bevándorlók, amikor véget ért a második világháború. Norvégiának olcsó munkaerőre volt szüksége a gyárak működtetéséhez, illetve az infrastruktúra kialakításához. Vendégmunkásként érkeztek az első bevándorlók Pakisztánból, Törökországból és Indiából. Németországba és az Egyesült Királyságokba az 50-60-as évekbe érkeztek ezek az emberek, elsősorban férfiak. Mi nem gondoltuk, hogy Norvégiában maradnak a, be, a munkások, olcsó munkaerőt jelentettek ők, és nem voltak igazából követeléseink velük szemben, nem követeltük meg tőlük, hogy tanuljanak, vagy megtanulják a nyelvet, vagy képzettséget szerezzenek, hanem mi úgy gondolkodtunk, hogy ők dolgozni jönnek, pénzt keresni, és majd hazamennek 5-8 év múlva. De aztán nem mentek haza. Visszamentek Pakisztánba, Törökországba, megnősültek, aztán hozták a nőket. Ez nagyon jó dolog, mert így születtem én is, de nagyon sok a nők közül analfabéta sajnos és ez az új generáció Európában, a szegénység új generációja, és ugye most gyermekeik születnek, ez a második generáció a bevándorló körében, Norvégiában, és sajnálatos módon sok lányt nem engednek felsőoktatásba, a lányokat házasságra kényszerítik, a fiúk sokan kiesnek az iskolarendszerből, a fiúk a bűnözés felé fordulnak, börtönbe kerülnek sok esetben, úgyhogy nálunk a bevándorlási politika, most nem azt mondom, hogy teljes mértékben sikertelen, de sok kívánivalót hagy maga után minden esetre. Nincsen megfelelő oktatási programunk a Skandináviában felnövő bevándorló gyerekek számára, nincsen megfelelő munkaerő, politikai megközelítés amikor túl sokáig várunk, túl sokáig tétlenek vagyunk a bevándorlással kapcsolatosan, akkor sokkal többe kerül aztán a megoldás, mint hogyha megelőztük volna a problémák kialakulását. Most Norvégiában több munkaerőre van szükség, eh, mi a, már csak a pénzügyi mhm. válság miatt is és nem akarjuk elkövetni ugyanezeket a hibákat. Ezért képzési programokat indítunk azok számára, akik magukkal hozzák házastársukat Norvégiába, feleségüket vagy férjüket, hogyha be akarnak illeszkedni a norvég munkaerőpiacra. És nagyon jó bevándorlási politikákat alkalmazunk a gyerekek számára, akik átköltöznek egyik országból a másikba. Ez a társadalmi kohézió szempontjából nagyon lényeges. Aztán még egy kérdés a társadalmi kohézió szempontjából. Hogyan tudjuk az együttélést megoldani különböző kultúrák, különböző vallások esetében? Hogyan tudjuk, például Franciaországban világi állam van, vagyis nem viselhetnek nyilvánosan vallásos jelképeket. De nálunk például Norvégiában még mindig jelentős szerepet kap az egyház az államban. Nálunk nagy vita, hogy a rendőrök és a rendőrnők viselhetnek-e fájtlat kendőt Norvégiában. Ez most nagy vita. A másik érv az, hogy az Egyesült Királyságban ezt teszik, de mi úgy gondoljuk, hogy egy rendőr semleges szerepet kell, hogy betöltsön, konfliktusokat old meg, és maga a kendőviselése talán rossz jelzést ad. Nagyon sok kihívással kell tehát szembenéznünk. Ez nagyon nehéz feladat. Említette a nemi kérdéseket is a nemek közötti megkülönböztetést a bevándorlásba. Ez persze egy megint nagyon széles körű probléma. Azok, akik vesztesek ezekben a vitákban, a szegények, az, a nők és a gyerekek. A nő a, a nőbefogadó segélyező központokban az e, emberek, e, a nők 80%-a bevándorló, és akik e, nem jelennek meg a képzési programokon, nem tanulnak nyelvet, pontosan a nők. Nagyon nehéz feladat ez tehát, és nagyon fájdalmas, hogy ezekről a kérdésekről kell beszélnünk, hiszen nem akarunk rasszisták lenni, és nem akarunk kényes kérdésekbe belenyúlni a bevándorlással kapcsolatosan, de itt az ideje, hogy felemeljük a szavunkat a nők és a bevándorlás kérdésében. Felelősségünk is van, amikor a nyugati országokban nőket fogadunk be. Miért olyan könnyű számunkra, az, hogy a sárjáról beszéljünk és az iráni nőkről, de amikor például Svédország esete forog szóban az Egyesült Királyságé vagy Norvégiáé, tartunk ezektől a témáktól, és tabuként kezeljük azokat. Én önöknek is felteszem ezt a kérdést, azoknak, akik részt vesznek ezen a mai beszélgetésen. Ezzel le is zárnám felszólásomat, és megtartom még az időm egy részét a kérdések megválaszolására. Uh, Köszönöm szépen. Hallottuk, amit mondott a hideg klímáról. Éppen ezért azt gondolom, hogy a következő uh, pódium uh, vita részvevőivel kellene beszélni, hiszen Kingstonban, Jamaika kies szigetén biztos, hogy még melegebb van, hiszen Marise Dalmirpl Filibert Jamaikából jön, aki a ház elnökének helyettes elnöke, és a jamaikai munkapárt tagja és képviselője. Biztos vagyok benne, hogy szólni fog a gender kérdésről, de ugyanakkor szól majd azokról az országokról, amelyekből kiáradnak a bevándorlók, illetve kivándorlók. Önnyi szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves barátaim, valóban csodálatos, hogy itt lehetünk Brüsszelben. Én nem egy hideg országból jövök, mint kollégám, mi több, itt egy kicsit hidegnek tartom az időt, hiszen Jamaikában hét ágra, de kapaszkodjanak meg, hét ágra süt ilyenkor a nap. Trópusi idő, honol. A migrációról és a munkaerőpiacról fogok beszélni, különösen az agyelszívás, a bréne Dréne kérdéséről szeretnék szólni, jamaikai perspektívából. A migráció összefügg a jamaikai populációs összetétellel, hiszen afrikai, előbb afrikai öm, rabszolgákat hoztak be, utána pedig Kínából, Indiából jöttek emberek, tehát nagyon sok nép keveredett Jamaikában. A migráció az az Egyesült Királyságból um, jövő migránsokkal folytatódott. 40-es, 40-es években kezdte kivándorolni az emberek az Egyesült Királyságba. Először katonának, majd a háború utáni újjáépítésben vettek részt. Ugyanakkor a restriktív bevándorlási politika amelyet az Egyesült Királyság 1962-ben fogadott el, jelentősen átalakította migráció irányát Észak-Amerika fele a 60-as évek második felében. Ugyanebben az évben Kanada bevándorlási kritériumokat hozott meg képzettség és szakma és technikai képzettség alapján, és 1965-ben az Egyesült Államok egy hasonló politikát fogadott el, és bevándorlási kvótákat írt elő a karibi államok számára. Ennek ellenére a jamaikai migránsok az észak-amerikai ipari e, és gazdasági átalakulás aktív részeseiből voltak. Az Egyesült Államok és Kanada ban a bevándorlók 6, illetve 9 a Jamaikából jön, de az USA-ban a részarányuk ma csak 2%-ra csökkent. Hogyha megfigyeljük az agyelszívásra való kihatását a migrációnak, akkor láthatjuk, hogy az elmúlt három évtizedben Jamaika jelentős mennyiségű magasan képzett személyt veszített el a szelektív bevándorlási politikák okán, melyeket a befogadó országok írtak elő, és amelyekbe hagyományosan kivándoroltak a jamaikaiak. A 90-es években a jamaikai migránsok 46%-a az USA-ba és Kanadába ment, és ők a szakértő, vezető, vagy pedig menedzseri kategóriába estek, az időközbeni időben pedig a magasan képzett személyek Kanadába való kivándorlása megkettőződött. A migráció és a fejlesztés összefüggése különösen szembeszűkül az egészségügy és az oktatásügy területén. Az elmúlt években rengeteg tanár, orvos és nővér vándorolt ki, és az ország nem tudja őket helyettesíteni. Ráadásul krónikus hiány van a nővérekből az országunkban. Ugyanakkor a migránsok aránya a szolgáltató ágazatokban egyre nagyobb lett eh, az elmúlt években. A 70-es évektől kezdve jelentősen nőtt az Egyesült Államokba irányuló eh, kivándorlás az, a szolgáltatási iparokban 27-ről 77 százalékra nőtt ez az arány. Kanadában ugyanakkor a szolgáltatási ágazatba való kivándorlás nem volt olyan jelentős. A fizikai munkások, mezőgazdák, sofőrök, szerelő szalagoknál dolgozók, aránya pedig jelentősen csökkent az elmúlt három évtizedben 35%-ra, 11%-ra az USA-ban, és 46-ról 26%-ra Kanada esetében. Röviden, engedjék meg, hogy szóljak a gender dimenzióról is, a nemek szerepéről is. A 90-es évektől kezdve főleg nők vándorolnak ki Jamaikából. A férfi és a nő kivándorlás közötti aránytalanság drámaian nőtt a nők javára. 3,5 százalék volt ez a 70-es években, és 9%-ra nőtt az évezred fordulóra. Ezt a magas részarányt a gazdasági szegénység fényében a nők gazdasági válságra adott válasz lehetőségének fényében, illetve az oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való hozzáférés tükrében kell látni, valamint a maszkulinitás és a fenim, femininitás, tehát a nő és a férfiről elképzelt, és az ő általuk betöltött szociális szerepekről elképzelt képzetekkel magyarázható. Így tehát az én országom szociokulturális feltétel is meghatározzák ezt, különösen az társadalom szegényebb rétegeiben a nő köteles állandó felelősséggel tartozik a család gazdasági helyzetéért. Ezen felül pedig a jamaikai nők sokkal komolyabban veszik a képzési, oktatási lehetőségeket, és ezért a 35 és 55 év közötti korcsoportban a női kivándorlók sokkal nagyobb számban vannak, 60%-kal többen vannak, mint a férfiak a döntéshozói kategóriában a jamaikai kormány a migrációt a globalizáció jelenségének tekinti pozitív és negatív kihatásaival együtt. Az agyelszívás nagy kihívást jelent számunkra, de azt is el kell ismernünk, hogy az általános, alacsony jövedelmű jamaikai számára a kivándorlás foglalkoztatásra és oktatásra lévő esélyt nyit is meg, és ez mind az egyén, mind a család, mind a közösség számára előnyös lehet. Ennek az kontextusában láttuk a visszautalt pénz mennyiség jelentős növekedését a 90-es évektől kezdve. A két milliárd dollárra tehető a visszautalt pénzösszeg mennyisége évente. Ugyanakkor a gazdasági tornádó, mely e, már e, a partjainkat kezdi e, elérni, e, oda vezetett, hogy csökkenni kezd a hazautalt pénzmennyisége. Másrészt pedig ez kihat a szélesebb társadalomra, és általában az anya nincs jelen a családban, hiszen ő migráns munkavállalóként dolgozik, Azaz tehát valamilyen fajta szociális intervencióra van szükség, és megfelelően kell fókuszálni erre a területre. Be kell avatkozni tehát valamilyen intézkedésekkel a jelenségbe, és ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy a családok hogyan használják fel a visszautalt pénzeszközöket, és meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet eh, ezen pénzeszközöket a nagyobb gazdasági haszon érdekében felhasználni, és nem csak a fogyasztásra használják föl, erre kéne odahatni. Ugyanakkor a hazajuttatott pénzeszközök nem helyettesíthetik a más országokból származó működőtőke beáramlást, illetve a fejlesztési segélyeket. A 90-es években egy programot dolgoztunk ki a magasan képzett jamaikaiak hazatérésére, a a Nemzetközi Migrációs Szervezettel együttműködésben. Ez a program sikeres volt, de minthogy a migráció egy folyamatosan tovább alakuló és fejlődő folyamat, ezért a globalizáció is kihatott rá. Az interregionális migrációra és a kivándorlásra is kihatott. A jamaikai kormány jelenleg a szezonális programokat bővíti ki, általában ezek a szezonális munkások Kanadába vagy az USA-ba vándorolnak ki. A karibi országok közötti regionális integrációs folyamat pedig lehetővé teszi, hogy szabadon mozogjanak a munkavállalók. Sok magasan képzett jamaikai élt a lehetőséggel, hogy más karibi országokban dolgozzon, főleg regionális szervezetek segítségével, illetve regionálisan működő cégek segítség keretén belül. Mi ezen felül nálunk azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt években egyre több magasan képzett külföldi jött Jamaikába. Olyan területeken dolgoznak, ahol részint az agyelszívás okán hiányzanak a szakképzett munkavállalók, illetve azért, mert partnerországokkal dolgozunk együtt, is a tudás transfer érdekében. Kuba, India és Afrika eh, országaival dolgozunk együtt ezen a területen. Érdekes jelenség lehet, amit talán meghökkentheti önöket, hogy eh, az európai eh, munkavállalók szinte naponta hívják fel a hatóságokat, hogy letelepedhetnek-e Jamaikába fiatal részint képzett munkavállalók vagy nyugdíjasok akarnak jönni, gyakran a kultúra területén akarnak foglalkozni. Összességében azt mondhatjuk, hogy a migráció komplex kérdését sokkal több kutatással kell fel megvilágosítani azért, hogy a megfelelő megoldásokat megtaláljuk a fejlődés érdekében. De örülünk annak, hogy Jamaikát mint az egyik célországként választották ki a közös ENSZ-EU migrációs és fejlesztési projekt keretén belül, és e projektben a civil társadalom képviselőivel vesznek, működnek majd együtt, megvizsgálva ezt a jelenséget, és örömmel nézek egyéb iránt a kérdések további megvitatása elébe. Köszönöm. Thank you. Thank you for, Madam, especially for reminding us that migration is of course a two-way street. Uh, Köszönöm szépen. Valóban ez egy kétirányú utca a, a ki- és bevándorlás. Arról beszélt, hogy a nők több erősebben vesznek részt az oktatásban és a munkavállalásban. Mondjam, hogy Európában is így áll a helyzet, hogyha az egyetemi végzetteket nem szerint osztjuk meg, akkor látjuk ezt. No, utoljára, de nem utolsó sorban pedig Conde Marteau szólal fel a DHL vagy DHL képviseletében. Ezen felül pedig ő a HR managementről sokat publikált, és biztos vagyok benne, hogy egy multinacionális cége szempontjából tudja megvilágítani számunkra a migráció kérdését. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy itt vannak. Én vagyok a második ember, aki az üzleti világból jövök, és valóban ez itt az üzleti világ széke a pódiumon. Mi az én feladatom a Deutsche Post WordNetben vagy a DHL-nél? Nos, én vagyok a köz, az Európai Szolgáltatási Közbeszerzési Osztály vezetője, tehát szolgáltatásokat vásárolok. És a legnagyobb rész a munka szolgáltatásokból tevődik össze minden formában. Egy gyorsan változó munkaerőpiacon sok, ez még gyorsabban fog változni ez a piac. Én és a cégem abban vagyunk érdekeltek, hogy nyomon kövessük a munkaerőpiac változásait, evolúcióját. Hiszen ugyanazokkal a kihívásokkal és problémákkal állunk szemben, de más-más szempontból vizsgáljuk ezeket, mint mondjuk a hatóságok. Mi a Deutsche Post képviseletében a világ 220 országában tevékenységünk, és 500 ezer embert foglalkoztatunk közvetlenül. Tudjuk, hogy a fizetőlistánkon szereplő minden személyen legalább egy vagy kettő vagy több, eh, egy vagy két ember áll, akit harmadik személyek foglalkoztatnak. És hogyha az al foglalko- a beszállítókat is figyelembe vesszük, akkor eh, akár három-négyszerrel, négyjel is megszorozhatjuk az 500 ezeret. Ennyi ember munkája függ a Deutsche Post dh től Egy olyan prezentációt akartam összeállítani, mely áttekintést ad. Nem vagyok egy igazi számítógép specialista, általában én munkatársam állítja ezeket össze. Nekem három órába került ők 5 percet megcsinálni. Tehát mi vagyunk a világ egyik el, első logisztikai cége a tárolástól a bank szolgáltatásokig. És mint mondottam, egy igazi nemzetközi és multinacionális cég vagyunk. Ez azt is jelenti, hogy közben meg egy igazi céges önazonosságot is ki tudtunk alakítani, egy korporat identity és ez a migránsok számára egyszerűbbé teszi, hogy a nemzeti azonosságuknak hátat fordítsanak, és egy új típusú világba egy gyökeret, egy globális világban, amelynek világos brendje van, ez a Deutsche Post, a híres, hírhet sárga cím, sárga szín, ezzel lehet azonosulni. Nos, hát ha le is írtam valamit, amiről ma hallottam itt a beszélgetés során. A migráció egy országban, valaki Marseille-ben arról beszélt, hogy Brötányból Marseille-be ment a munkavállaló egy hölgy ezer kilométeren. Olyan, mintha mondjuk Brüsszelből Lengyelországba költöznék el. Én migráns voltam, ha Brüsszelből Lengyelországban mennék, ő pedig mindig francia állampolgár, pedig ugyanilyen távolságot tett. Tehát érdekes, hogy ezek a nagy a távolságok más-más képen néznek ki, és a határok még működnek nálunk. A cég központjában 40 különböző nációjú ember dolgozik, és mi tartja őket össze? Hát nem más, mint a cég azonosulás tudata, a corporate identity. De ugyanakkor van egy újabb um, generáció, volt a, ugye a, a baby boomer generáció, aztán az öko generáció, a, és most egy új generáció jelenik meg, aki mobilisabb. Az én eh, közvetlen munkatársaim közül 8 közül 5 egy olyan generáció tagja, aki azt mondja, hogy ahol lenyugszom eh, aludni, ott van az otthonom a hazám nem is. Jól képzettek, ezek olyan emberek, akik megalapozott képzettséggel rendelkeznek, nem csak úgy végig sumálkolták az egyetemet, nagyon rugalmasak azokban a funkciókban, amelyeket eh, vállalnak, és persze a bérezés tekintetében is, és többségükben nők. Ami persze sokkal érdekesebb is teszi az én életemet, hiszen ennyi nő vesz körül a munka világában is. És volt itt egy kérdés, amit fel is tettek. Van, az egyik munkatársam Vietnamból jön, és azt kérdezte tőlem, hogy értem-e, hogy milyen nehéz egy fiatal vietnámi nőnek egy német cégnél bebizonyítania, hogy a menedzsment szintjén is meg tud felelni. Tehát ez arra világít hogy szükség van a fejlesztésre. Mi több, ez, a, ez példaértékű mutatja ez a helyzet a fejlesztés szükségességét. Voltak éppen ez mi már nem ragaszkodunk azon ahhoz a területhez, ahol megszülettünk, hanem tovább akarunk fejlődni, és felelősséget akarunk vállalni. És hogyha megnézik a statisztikai adatokat és a számokat, ez mind szép és jó, de ugyanakkor ez egy ilyen nagyon unalmas prezentáció lesz, hogyha csak számokról beszélünk, de ha az emberek szemébe nézünk, hogyha rákérdezünk, hogy történt, milyen múltat, hogy kerültél ide, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon boldogok lehetünk, hogy ezt az esélyt megkaptuk. Ez az a generáció, amelyre a jövőt építhetjük, hiszen ez a cégünk számára esélyt jelent. Ezek azok az emberek, akik a világ különböző kiválósági koszpontjaiból jönnek, és megszerezték azt a tudást, amelyre szükség van, és ők azután visszamennek a kiválósági központokba, és adják tovább ezt a tudást, egész addig, amíg növekedni, fejlődni akarnak, az ő tudásuk is mindig továbbadható. Egy cégnek persze erősnek és határozottnak kell lennie, hogy meg tudja mindezt tenni, ezen küldetésének eleget tudjon tenni, és egy meleg egy meleg eh, udút, egy meleg fészket kell kiépítenie, a világpolgárság fészkét kell megteremtenie egy cégnek, egy befogadó köz, körzetet kell kialakítani. Világos, egy, vilá, egy tiszta világ, viselkedési kódex, az világosan meghatározott értékek segítenek ebben, hiszen a cég maga tükröt állít a társadalomnak, és egy cég, hogyha nyitott kulturálisan mindenki kollégája másiknak, és ezt meg is jelenítik, akkor akkor mindenképpen e, ilyen nyitott és befogadó tud lenni, és ezért mi is ilyen gyorsan tudunk növekedni. De ne felejtsük el, mi nem gyártunk, hanem szolgáltatásokat nyújtunk, és a sérülékenyét tesz bennünket. Ezért megfelelő gondolkodásra és tapasztalatra van szükségünk, de másrészt pedig az ilyen nehéz időkben valóban mindig a varázskalapunkból elő kell tudni varázsolni valamit, vagy pedig, hogyha másképpen fogalmazhatok, a zene ritmusára, melyet a társadalom ad kell táncolnunk ezer szállal függünk össze a társadalommal, nem válhatunk le róla, de másrészt pedig egy sor befektetésre, hosszú távú befektetésre is van szükség a holding részéről, és ezért a multina, ezt a multinacionális cégek sokkal jobban végre tudják hajtani, mint a kis és középvállalatok. Még kemény időkben is félre tudjuk tenni a pénzt azért, hogy a fejlesztést támogassuk. Együttműködünk a kormányokkal, például a német kormányjal, meg másokkal is. Együttműködünk a partnereinkkel, például a Manpower-es kollégával. Ezek azok a kérdések, amelyeket megvizsgálunk, és mindig függ az együttműködés a helyzettől. Vannak persze kockázatok is. Az egyik kockázat a harmonizáció hiányában, az politikák harmonizációjának hiányában rejlik. Egy másik kockázat pedig abban rejlik, hogy a Wall Street-i arcok irányítják a cégek, a, a üzleti világot, és a, a világot igazi problémák, de virtuális mechanizmusok és virtuális pénz irányítja. Túl sok pénz áramolt a pénzügyi ágazatban, és nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz ezzel a pénzzel. Vannak tehát kérdések van egy ilyen megfordított push and pull, tehát vissza is tud fordulni ez a push and pull dinamika, vagy pedig a kibocsátó országok tényleg hasznot is húznak el a ki- és bevándorlásból. Úgy gondolom, hogy ez így van, de fontos, hogy a fejlesztést támogassuk. Az is kérdés, hogy a felelősségünket mennyiben osztjuk meg. Hát egyrészt mi magunk is elszipkázzuk a szakértőket a brain drain keretén belül, másrészt pedig képezzük is őket, eh, támogatjuk őket, eh, és a cégünk minden egyes döntéshozójának feladata az, hogy két-három munkatársát folyamatosan képezze, tovább képezze azért, hogy az új generáció lánglelkű fákja hordozóit kiképezzük. A jövőre tekintettel szívesen beszélnék még, de látom, hogy lejárt az időnk, csak annyit akarok még mondani, hogy nem tudjuk ezt a küldetésünket beteljesíteni csak akkor, hogyha világos értékek alapján állunk, ez pedig a szociális és a társadalmi felelősségvállalás értéke, és vonatkozik ez az új generációkra, a bevándorlókra is. A Deutsche Post mindenki számára nyitva áll, és mindenki kivállalhatja, kiveheti részét a Deutsche Post munkájában. Thank you very much, Mr. and, and to the rest of our speakers. Köszönöm szépen az előadóinknak. Esetleg vitaindítóként mondanék néhány szót. Két aspektusra utalnék, Kicsit meglepőnek tartom, hogy ez nem merült föl eddig. Az egyik a diverzitás a munkaerőpiacokban és a bevándorlók tekintetében egyaránt. A jelenlegi helyzet a munkaerőpiac alapelemei, alapjellemzői, a munka nélküliségi ráta. Európában lehet 14 százalék, ez Spanyolországban például 3 százalék, Hollandiában tavaly tehát ezek hatalmas különbség. Megnézzük a nők foglalkoztatásának a, a célkitűzését, amely e, Európában 2010-re 60 százalék kellene, hogy legyen, valószínűleg ezt el is érjük, és ez az egyetlen eleve a foglalkoztatási stratégiának, de vannak e, ebben is különbségek. Svédországban 73 százalék, Málta pedig 37 százalék. Ezek alapvető különbségek a munkaerőpiac összetételében. És ennek nagy következménye és jelentős következménye van azzal kapcsolatban, hogy hogyan reagálnak az országok a válságra. És ezért teljesen más a bevándorló népességnek az összetétele is. Csak tíz bevándorlóból négy érkezik azért, hogy munkát vállaljon Európában. A többiek családegyesítés keretében, menedék kérelem keretében érkeznek. De az, hogy tízből négyen munkát eh, vállalni jönnek, ez is eh, félrevezető, mert nálunk Spanyolországban például tízből kilencen eh, érkeznek munkát vállalni, de mondjuk Dániában vagy Franciaországban csak egy ember tízből. Tehát ez a kérdés a szociális integráció kérdését is felveti, északi országokban, nálunk pedig a munkaerőpiac kérdéseit. Tehát a diverzitás egyértelmű és tetten érhető. És ez egy olyan terület, amelyről beszélhetnénk, arról beszélhetnénk, hogy hogyan találhatunk komos, kom, közös stratégiát, amely figyelembe veszi a diverzitást is. A második dolog, amiről beszélni szerettem volna, az a jelenlegi válság hatása a bevándorlási hullámokra. Még nem tudjuk, hogy milyen hatás lesz ez, de tudjuk, hogy nagyon-nagyon komoly lesz, hiszen a munkaerőpiac minden aspektusát ez érinteni fogja, a bevándorlók sem lesznek kivételek. El kell mondanom, hogy korábbi tanulmány, de tapasztalatokra alapozva, és hát a józan paraszt észre alapozva, elmondhatjuk, hogy a harmadik országból érkező bevándorlók helyzete nem igazán rózsás. Tudjuk, hogy e, nagyon sokan közülük e, alacsonyan képzettek, és a harmadik országból érkező bevándorlók nagy része nem részesül szociális ellátásban, ezért szenvednek egyrészt attól, mert, a, mert nem részesülnek szociális védelemben, másrészt pedig amiatt, mert a munkaerőpiacon ők a legsebezhetőbbek. A munkanélküliség növekedése és a gazdaság lassulása őket érinti elsősorban. Ennek tehát hatása kell, hogy legyen arra, hogy az egyes országok hogyan menedzselik, kezelik a, a bevándorlást. És az utolsó hozzászólásom pedig az, hogy ha össze kell foglalnom azt, amit hallottam ma, akkor egy aforizmát mondanék egy svájci író tollából, svájci író, ez Max Frisch, aki nagy, tap- olyan országból érkezett, amelynek nagy tapasztalata van a bevándorlással kapcsolatban, és azt mondta, hogy fegyvereket akartunk, és embereket kaptunk. A, ezek az emberek, ezek személyek, ezek munkavállalók, ezek azt hiszem, hogy a kolléganőmnek teljesen igaza volt, aki azt mondta, hogy azok az országok, akik jól kezelték a bevándorlást, azok azok voltak, amelyek úgy tekintettek a migránsokra, mint a munkaerőpiac részére. És ez összességében a kihívás Európa előtt. Biztosítanunk kell, hogy a bevándorlás fenntartható maradjon stratégiai céllal. A bevándorlás, ha akarjuk, hanem a társadalom kísérője lesz. Demográfiai okokból, a globalizáció miatt már eleve sokszínű társadalmakban élünk. Tehát úgy kell a bevándorlást kezelni, hogy ez humánus legyen, érzékeny legyen és stratégiai céloknak megfeleljen. Felmerült az agyelszívás, a nemi összetétel kérdése, és a végén végül is igenis a képességek azok, amelyek számítanak. A képességeinknek köszönhetően fogunk tudni a válságból kilábalni, és ezzel tudjuk, képességeinket tudjuk integrálni a migránsokat a munkaerőpiacra. Négy nagyon érdekes előadást hallottunk, és most önöké a szó, és várom a hozzászólásaikat. Euh, Köszönöm szépen az előadóknak. És eh, Pratsmon eh, úrnak most akkor vitát folytatunk, és bárki hozzászólhat, de eddig még írásban nem kaptam eh, hozzászólási kérelmet. Aki szeretne hozzászólni, kérem szépen emelje fel a kezét, és az első hozzászóló. Kérdez úr a lengyel szenátusból. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném az önök figyelmét két problémára felhívni. Ezek a problémák a hozzászólásokban is felmerültek. Javier Moné úr és a négy előadó említette ezt a két problémát. Az első ezek közül az az, hogy mi, európai tagállamok, milyen messze menjünk. Amikor is a politikák harmonizációjáról beszélünk. Én jogász vagyok, és elmondhatom, és emlékeztethetem önöket arra, hogy az Európai Unió bizonyos lépéseket tett a jogi megoldások tekintetében, jogi eszközök tekintetében az bevándorlók státuszának rendezése érdekében, függetlenül az ő származású országoktól. A bevándorlási probléma nem csak észak-déli dimenzióban jelenik meg, hanem kelet-nyugati dimenzióban is. Hat emlékeztessem önöket arra, hogy az Európai Unió Két irány irányelven dolgozik most éppen, amelyek harmonizálják azt az eljárást, amely a munkavállalók számára a munkavállalási és tartózkodási engedély megszerzését szabályozzák. Olyan személyek esetében, akik jog, jogszerűen legálisan tartózkodnak az Európai Unióban. A másik irányelv az Európai Unióba való belépés és tartózkodás vonatkozó feltételeket célozza. Egyrészt harmonizálnunk kell ezeket a kérdéseket, másrészt pedig fel kell ismernünk, hogy nem vagyunk egységesek ezen a területen. Az Európai Uniós munkavállalók esetében, hogyha például egy Európai Uniós munkavállaló munkát keres, vagy harmadik országbeli e, személy, keres munkát, tehát ugyanarra az álláshirdetésre ketten jelentkeznek, akkor az európainak kell előnyt adni. Másodszor pedig felmerül a tagállamoknak az az, az exkluzív hatásköre, eh, hogy egyedül dönthetnek arról, hogy harmadik országbelieket beengednek a munkaerőpiacukra, vagy nem. Mennyi autonómia létezik ezen a területen, és az Európai Unió milyen mértékben kellene, hogy megpróbálja koordinálja, koordinálni ezeket a kérdéseket? Ezzel a kihívással néznek szembe az Európai Unió és tagállamai. Köszönöm. Elnök. Köszönöm Kéresz úrnak. Kérdezem a eh, hallgatóságot, hogy van-e eh, további hozzászólás, kívánnak-e hozzászólni, kívánnak-e kérdezni az előadóktól, kívánnak-e kérdéseket föltenni. Senkiben nem ragadt bele a szó, de mégis. Tessék, megadom a szót. Lenne egy e, kérdésem Kán úrnak, hogyha Norvégia és a skandináv országok megváltoztatják a bevándorlási politikájukat, és nem vendégmunkásnak tekintik a e, migránsokat, hanem úgy tekintik, mint akik az állampolgárság megszerzése felé való úton járnak, akkor mi a helyzet Norvégiában és más skandináv országokban azon országok étoszával, amelyekbe bevándorolnak ezek a személyek, mi a helyzet eh, a nyelvi képzéssel, felkészítéssel, az állampolgársági eh, vizsgához eh, mik a feltételek, mennyi idő alatt lehet megkapni az állampolgárságot, a bevándorlók értik-e ezt a folyamatot, tudják-e, hogy mit várnak el tőlük. Ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm szépen. A hölgy ön mögött is szeretett volna hozzászólni, megadom a szót, tessék. Köszönöm szépen. Csak röviden szerettem volna hozzászólni. Én magam is bevándorló vagyok, Franciaországban élek, és Kán asszony, a norvég előadónk hozzászólásához szeretnék valamit hozzáfűzni. Én magam a ketei polgármesteri hivatal segítségéből mm, részesültem, de a polgármesteri hivatalt bezárták, mert nem volt már elég költségvetési keret ennek fenntartására, és mindig ez a probléma, nincsen pénz arra, hogy fenntartsák ezeket az infrastruktúrákat. A probléma az, hogy mindenki ismeri eh, a megoldásokat, sok probléma, sok, sokan eh, szembesülnek ugyanazokkal a eh, problémákkal, de hol a költségvetési eszköz? A bevándorlók gyermekei vel kapcsolatban felmerül gyakran a veszély, hogy a, hogy a bűnözés világába lecsúsznak. Nekem seg- szerencsém volt, de nem szabad illúzióban ringatni magunkat. Én nekem ezt sikerült elterülni, elkerülni. A bevándorlók között is vannak nagyon sokan Nyugat-Afrikából, akik kiváló képesítéssel rendelkeznek, akik, akik Amerikába vagy Kanadába vándoroltak ki hogyha beruházásokra kerül sor, és ezek a beruházások az Egyesült Államokban és Kanadában megvalósulnak, akkor hol van a probléma? Együtt kell működni. Számomra is nagyon érdekes az, amit a vállalatok előadóitól hallottunk. Na, nagy vállalatokkal együtt kell működni, és a humán erőforrásért felelősökkel. Az eddig jól működő mintákat kell újra aktiválni a bevándorló először kivel kerül kapcsolatba? A közösséggel, a polgármesterrel, az önkormányzattal. És az kis a városoknak, a polgármesteri hivataloknak, az önkormányzatoknak kell megkapniuk ezeket a költségvetési kereteket. Ők, e, foglalkoznak a migránsokkal, ők tudják, hogy miről van itt szó. Persze függünk a kotonói egyezmény 13-as cikkétől. Ezzel kapcsolatban már számos döntés született, ezeket miért nem ö, hajtják végre? Az eljárásokat egyszerűsíteni lehetne. Ha az európai eljárásokról beszélünk, akkor elmondhatom, hogy ezeket egyszerűsíteni kell. Köszönöm szépen, asszonyom. Mondja az elnök, Lonzo úr szeretne hozzászólni, majd Dilbert Robert asszony. Lózó úr, tessék, köszönöm szépen a Szahara Nyugat-Afrikai Klubnak vagyok az igazgatója. 18 országgal működünk együtt, és én számos eddigi hozzászóláshoz hozzáfűzve azt szeretném elmondani, hogy amikor bevándorlásról beszélünk, akkor a demográfiai trendeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ez rendkívül fontos. Hogyha a 18 országot sorra veszem, amelyekkel együtt működünk, a 30 es években kb. 45 millióan éltek ott, a, 80-as évek, 60-as években 85 millióan, most több mint 300 millióan, és 2025-re több mint 400 millióan fognak ott élni, 450 millióan akár. A második aspektus az az, hogy körülbelül a társadalom 65%-a 25 év alatti. Itt most Nyugat-Afrikáról beszélek, de ez a bevándorlókra érvényes, érvényes Afrika többi részére is. Úgyhogy számomra két kérdés merül föl, amikor a bevándorlásról beszélünk, az az, hogy ezek az emberek hogyan és hol fognak élni, és milyen kilátásokkal néznek szembe a fiatalok. Azt hiszem, hogy ha a e, fejlesztésről beszélünk, akkor végig kell gondolni, hogy mi történik majd az ifjúsággal, hiszen ők a népesség nagyon nagy részét teszik ki. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Loza úrnak, megadom a szót. Gilbert Roberts asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a kérdés merült fel bennem, hogy mit várhatunk a gazdaság és pénzügyi válság kapcsolatban, ez milyen hatással lesz a munkaerőpiacra és a munkaerőpiac minőségére. Most az emberek azért indulnak útra, hogy jobban keressenek, jobban élhessenek. És általában úgy gondolják, hogy hogy hozzá tudnak járulni a munkaerőpiachoz az új fogadó országban. De vajon egyre több ember indul-e majd útnak azért, mert elkeseredett, és nem azt a minő, ezáltal nem az a minőségű munkaerő érkezik a befogadó országokba, amelyre várnak ezek az országok, hanem az alacsonyabban képzettek ami a jobban képzetteket illeti, lehet, hogy nem akarják, válasz, vá, nem akarják vállalni a migrálás kockázatait, mert látják, hogy mások is elveszítik a munkájukat. Nos, most vissza kell térnünk a kiinduló pontra, és azt kell megnéznünk, hogy hogyan tudjuk a munkaerőpiacot hatékonyan kezelni. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. Most megadom a szót Künel úrnak a Bundesrat tagjának Ausztriából. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben az összefüggésben lenne egy néhány kérdésem. Az első, e, azokban az országokban, ahonnan érkeztek az előadóim, e, milyen elő, eljárásokat alakítottak ki arra, hogy a politikai menekülteket a gazdasági bevándorlóktól megkülönböztessék. Aztán, hogyha valakit illegális tartózkodáson kapnak, azt kitoloncolják-e, visszafordítják-e, vagy pedig továbbképzési, átképzési programokra küldik-e, hiszen egyes országokban ezzel jó tapasztalatokat gyűjtöttek főleg, hogyha az az érdek merül föl, hogy kifejezetten jól képzett személyeket fogadjanak be a munkaerőpiacukra. Köszönöm. Uh, merci, monsieur Kunel. Köszönöm szépen, Kunel úr. Remélem, hogy nem felejtettem ki senkit. Nem szeretném, hogyha valaki úgy menne haza, hogy azt mondja, megfosztottuk esélyétől is, hogy felszólaljon. Úgy látom, nem jelentkezik senki más, végére értünk a felszólalói listának. Presnon úr, Kérem, válaszoljon a kérdésekre 12 percben. Azt gondolom, hogy talán a legjobb az volna, hogyha külön-külön megadnám mindenkinek a szót, hogy tudjanak reagálni a kérdésekre. Fordított sorrendben, mint ahogyan felszólaltak, tehát Marisa, köszönöm szépen, elnök úr. Világos az észrevételekből, hogy a bevándorlás dinamikus folyamat, folyamatosan változik napról napra. A világon a feltételek hatással vannak a migrációs folyamatokra. Mi taszít el valakit az országából, és mi vonz valakit egy másik országba, ezek a tényezők mind folyamatos változásban vannak. Világos, hogy nagyon időszerű ez az eszmecsere a globális gazdasági válság összefüggésében. Kihívást is jelent ez a migráció szempontjából, mégpedig arra nézve, hogy tovább vigyük az eszmecserét, ne csak szavakban, hanem parlamenti szinten, vigyük tovább ezt politika formálásba, és közös alapokat alakítsunk ki, amelyekre politikákat építhetünk, olyan szakpolitikákat, amelyek koherens migrációs politikák és fejlesztéshez vezetnek minden érintett fél tekintetében. Folyamatos változás, ez tehát egy dinamikus folyamat, nem hiszem, hogy statikus választ tudok adni az elhangzott kérdésekre. Folyamatosan vizsgálnunk kell a folyamatot, és meg kell néznünk, hogy ezeken a változásokon belül találunk-e közös pontokat, amelyek alapján a kihívásokra választ tudunk adni. Minden helyzetben vannak előnyök és hátrányok is. A fontos, hogy egyensúlyt találjunk, kiegyensúlyozzuk az előnyöket és hátrányokat, és az előnyöket hangsúlyozzuk. Thank you. Thank you. Um, for the question from Mr. Da Danby úr válaszára azt mondanám, hogy természetesen Norvégiát vonzóvá kell tennünk. Norvégia nem egy olyan vonzó ország mindenki számára, hideg is van, messze van éjszakon, mondjuk jeges medvék nincsenek, de mindenki így gondolkodik róla. És Norvégiába érkezve nagyon fontos az egyenlőség, a szociális jóléti állam szerepe, a szociális biztonság szerepe, hogyha valaki megbetegszik, vagy nyugdíjra számít, akkor itt jobb helyzetben van Norvégia gazdag jóléti állam. De a skandináv országok számára éppen az a kihívás, ugye ők hasonló helyzetben vannak, hogy a magasan képzett bevándorlók Kanadába veszik az irányt, vagy az Egyesült Államokba, vagy az Egyesült Királyságba. Kihívást jelent tehát az, hogy magunkhoz vonzuk a jól képzetteket, az indiaiak, például inkább a szilikonvölgyet célozzák meg az Egyesült Államokban. A kérdés tehát, hogy agyelszívást folytatunk-e az ázsiai országokkal szemben, pontosan azokkal az országokkal szemben, ahol gazdasági növekedésre van szükség. ez -e a jó megközelítés a nyugati országok számára, amikor a migrációs politikát folytatják. Persze ez egy másik nagy vita téma. Aztán volt egy másik kérdés azzal kapcsolatosan, hogy a bevándorlók értik-e vajon az állampolgári szerepüket, illetve a játékszabályokat. Persze ez egy nagyon nehéz kérdés, úgyhogy könnyen válaszolni se lehet rá. A bevándorlók mind-mind külön háttérből érkeznek. Általában bevándorlásról beszélünk, menekültügyről, családegyesítésről. Egyetlen kategóriában kezeljük a bevándorlókat, de ez nagy tévedés. Ez az egyik legnagyobb tévedés, amelyet elkövethetünk, hiszen például a családegyesítéssel is kell foglalkoznunk, menekültekkel, menedékesekkel, legális, illegális bevándorlókkal, muszlimokkal, zsidókkal, katolikusokkal, ateikus, ateistákkal. És ezek jobban különböznek egymástól, mint a New Yorkiak, a kolorádóiaktól, vagy az ausztrálok, a dánoktól a bevándorlók nem homogén csoportot alkotnak, ez nagyon fontos dolog, és éppen ezért különböző szabályokat, különböző megközelítéseket kell alkalmaznunk a különböző csoportokkal kapcsolatban, különböző képzési problémakat, programokat. A szomáliai analfabéta nőket nem képezhetjük ugyanúgy, mint egy jól képzett iráni mérnököt, aki adott esetben politikai menekült. De lehet, hogy azért jött az analfabéta nő Norvégiába, mert nem szeretett volna idejönni, de nem volt más választása. Úgyhogy nagyon különböző helyzetekkel és körülményekkel találkozunk az egyes csoportokban. Köszönöm. Eh, nagyon röviden. a legjobb helyzetben ö, is bármilyen jól oszlik meg a jövedelem a világban, folytatódna a bevándorlás. Mindig létezni fog bevándorlás, hiszen ez egy fontos része az életnek, és éppen ezért ez egy globális probléma, és globális választ is kell ráadni, adni, globális szabályokat, intézményeket, amelyek szabályozzák ezt a globális jelenséget. Például volt egy kérdés azzal kapcsolatosan, hogy milyen harmonizációra van szükség az európai jogszabályokban a migráció tekintetében. Én nem vagyok a legjobb helyen, hogy válaszoljak erre a kérdésre, hiszen tíz hónapja vagyok csak ebben a parlamentben, és még soha nem, és eddig nem volt adda arra időm, hogy igazából eltekintetben képbe helyezzem magam, de attól függően, hogy milyen Európát szeretnénk, attól mm, függően nagyobb mértékű harmonizációra van szükség a migráció tekintetében is. A Lisszaboni szerződés értelmében kell ezt megtenni, persze ezt még nem tudtuk elérni. A harmonizáció tekintetében már ami a migrációs politikát illeti, minél hamarabb lépnünk kell, de az előrelépés olyan konzervatív volt az eddigiekben, hogy a jövőben még sok kívánivalót hagy, és sok tennivalót hagy maga után. Okay, let me use the... Hadd használjam ki ezt a lehetőséget, ezt a néhány percet, amely maradt, hogy áttekintsem a kérdéseket. Van-e szükség több harmonizációra? Igen. Most van folyamatban egy európai szintű pályázat a különböző nemzeti jogszabályokban megpróbáljuk megvizsgálni, hogy mi lehetséges és mi nem. Az Európai Bizottság óta, Balkenstein ideje óta a napi renden van, még sok minden nem történt. A pozitív diszkriminációval kapcsolatosan az ipari világban, a biz, az üzlet világában általában nyelv alapján történik a diszkrimináció. Ha ezen valaki át került, akkor már nincsen további diszkrimináció. Sokszor, ha megvizsgáljuk, hogy kik az érdekeltek a Deutsche Postban, és kinél vannak a részvények, látjuk, hogy globális ez a cég, és emberi szempontból a befektetések természetesen profitot várnak el van azzal kapcsolatosan is aggodalom, hogy a fiatalokkal mi fog történni, ez nagyon megalapozott. Persze cégként erre nem tudok válaszolni. Kormányzatok tehetnek lépéseket, hogy a fiatalok jövőjét biztosítsuk. 2010-re vannak előjelzések a demográfiai változásokkal kapcsolatosan Európában. Hát itt nem nagyon sokat tudok segíteni. Az, hogy a munkaerőpiacra van-e hatással a pénzügyi krízis, hát van. Nagyon furcsa dolgokat látunk, látjuk a rugalmas munkaügyi tendereket is, vannak olyan országok, ahonnan már meg is indult a mozgás. Sokszor maffia mozgásokat különböző cégek létrehozása mögött, Ez valós fenyegetés a munkaerőpiac szempontjából. A válságot is ki akarják használni, hogy újra olcsó munkaerő napirendre kerüljön. A minőség témája. Az elektronikus oktatással kapcsolatosan van erre egy példám. Ezt a platformot például Szingapurban alakították ki, Izraelben tervezték, az animációt pedig egy indiai animációs stúdió készítette, amelynek az e-learning a szakterülete. Ez az egyik módja annak, hogy a migrációt más formába öltsük, öntsük, és valóban valamit visszakapjanak a származási országok is. Köszönöm szépen, és megadom a moderátorunk, illetve megköszönöm a moderátornak és a pódium vita résztvevőinek ezt a nagyon érdekes vitát, és köszönöm a hallgatóságnak is. Most pedig végezetül Jacques Barónak szeretném megadni a szót, ő az az európai biztos, aki a bel és igazságügy, és ilyen módon a bevándorlási politikáért is felel, az Európai Bizottság elnök helyettese. És amikor őt kinevezték 2008 közepén, akkor nagyon komolyan vette, onnantól nagyon komolyan veszi ezt a problematikát, és úgy gondolom, hogy új dimenziót adott ennek a politikának. Elnök helyettes úr, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, Gerard Döpré, elnök úr. Én magam is mindenkinek megköszönöm, aki a fejlesztési és a migrációs politika koherenciájáról szóló magas szintű parlamenti konferenciához hozzászóltak és hozzájárultak a sikeréhez. Úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt a konferencia, és jó eredményt értünk el egy olyan pillanatban, mely nagyon fontos számunkra, számomra is, mégpedig azért, mert lassan, de biztosan a két politika területet össze kell kapcsolnom konszenzus találtunk az, im, az immigráció és bevándorlási csomagról, amelyet egyébként francia elnökség alatt el is fogadtak. A francia elnökség alatt. Idén új célokkal bővítem a bevándorlás politikát, és ki kell egészítenünk ezt a globális megközelítéssel, amely egyrészt a fejlesztésre koncentrál, másrészt a migrációs áramok menedzselésére, igazgatására. A gazdasági válság napjait éljük meg, bennünket és partnereinket is elért a válság, és a válság alatt nagyon nehéz lesz, még nehezebb lesz a migrációs áramokat megfelelően kezelni. Másrészt nem szabad elfeledkeznünk hosszú távú célkitűzéseinkről sem. Arra kell gondolnunk, hogy milyen döntéseket hoztunk azért, hogy a társadalmunk és partnereink társadalmában a kiegyensúlyozottságot megőrizzük. A társadalmaknak belső kohézió erővel, integrációval kell rendelkezniük, és éppen, nagyon font, éppen ezért nagyon fontos, hogy azok, akik hozzánk küldik állampolgáraikat, mert a fejlődés az ő országaikban nem kielégítő, fejlődhessenek, és az idejövő migránsok pedig megtalálják a számításaikat. Fontos kérdést vetettek föl a migránsok képzése, szaktudásának, visszaáramoltatásának kérdését, hiszen ez a tudás, hogyha migránsok visszatérnek kiinduló országokban, segíthet, országokba segítheti a ottani gazdaság és társadalom fellendülését. Részletes vitákat folytattak ezekről a kérdésekről, és a felvetődött itt a konferencia során a pénz visszautalása kérdése, illetve az agyelszívás kérdése. Nos, az Európai Bizottság a maga részéről arra tesz kísérletet, hogy e a migráció jelenségének különböző dimenzióit megfelelően integrálja külpolitikájában, foglalkoztatási, gazdasági, egészségügyi és szociális szakpolitikájában arra szeretném emlékeztetni önöket, hogy 2008-ban a tanács elfogadta az európai bevándorlási és menekültügyi csomagot, egy paktumot, amely a menekültügy és a bevándorlás általános kérdéseinek kereteit határozza meg. A globális megközelítés pedig a jelenség különböző aspektusainak kiegyensúlyozott kezelésén nyugszik. Egyet kell értenünk abban, hogy a paktum, a bevándorlási és menekültügyi csomag nem csak <clears throat> biztonsági eh, okból jött létre. Persze fel kell lépnünk az illegális bevándorlás ellen, amelyet voltak éppen embercsempészek szerveznek, akik eh, maguk szervezett szervezett eh, bűnözői formában működnek. Tehát az illegális bevándorlás ellen sürgősen fel kell lépnünk. De a globális megközelítés sokkal több minden tartalmaz, mint ezt a fellépést, hiszen ezen megközelítés keretében a legális bevándorlás csatornáit szeretnénk megszervezni, megvédjük az embercsempészet áldozatait, eh, biztosít, biztonságot adunk, eh, védelmet adunk a veszélyeztetett áldozatoknak. Végezetül pedig a globális megközelítés lehetővé teszi az Európai, Un- Európai Bizottság számára, hogy kibékítse a migrációs és a fejlesztési politikai célokat. A globális célkitűzés keretén belül tehát intézményi, és szakpolitikai intézkedéseket akarunk foganatosítani, amelyek segítségével összefüggő, konzisztens és egyben koherens módon lehet kezelni e jelenséget, együttműködve a kiinduló országokkal is. Van egy szó, amely többre tartok mindennél e, konszen, e kontextusban, ez pedig a migrációs áramok összehangolt kezelés, az összehangolt mintha egy nagy koncertben szólnának az egyes hangszerek, ennyire összehangolt nem tudunk az érintettek bevonása nélkül is, így a kiinduló országok bevonása nélkül hosszú távú megnyugtató megoldást találni a jelenségre. És ezért kell a fejlesztési és migrációs szakpolitikákat elmélyítve összekapcsolni. Engedjék meg, hogy néhány konkrét példát is adjak, hogy a globális megközelítésben mit tettünk. Az elmúlt öt évben a közösség 150 együttműködési projektet támogatott a migráció területén. Legutóbb az ENSZ eh, fejlesztési programjával összekapcsolódva egy 15 millió eurós kezdeményezést indítottam útjára, amely a civil társadalom szervezeteit és a helyhatóságokat támogatja azért, hogy a helyi fejlesztést vigye előre a kiinduló országokban, mégpedig Marokkóban, Gánában, El Salvadorban és a Fülöp-szigeteken. Ezek a szervezetek kapcsolatban vannak az európai tagállamok civil szervezeteivel, és az Európai Bizottság igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy például a visszautalt pénzösszegeket eh, hasznosan használják föl. Mondok egy másik példát is. Létrehoztuk a zöld fogi, szigetekkel és a Moldovai Köztársasággal a mobilitási partnerségi programokat. És itt eh, az emberek szociál, a hazatérő emberek szociális és gazdasági integrációjával is törődünk, és így könnyítjük meg az illegális bevándorlók hazatérését, másrészt a hazatérésük során támogatást biztosítunk számukra. Ezen megállapodások lehetővé teszik számunkra azt is, hogy a fejlesztés területén is kivegyük részünket. Negyedsorban kísérleti projekteket indítottunk útjára a cirkuláris vagy körkörös migráció területén is. A körkörös migráció egy nem végleges, hanem időre szóló migráció, amelynek végén a képzett ember munkavállaló visszatér hazájába, és a hazája felvirágoztatására fordítja szaktudását. Nagyon hálás vagyok Dupré elnök úrnak, aki a kék kártya ügyében segített megtenni az első lépést, amelynek segítségével a szakképzett munkaerő vállalhat munkát Európában, illetve Európa vonzóbb feltételeket biztosít az ő munkavállalásuk számára és néhány hét múlva pedig egy újabb szöveggel lépünk elő, ez pedig a szezonális vagy idény munkásokról szóló szabályozás tervezete, illetve a, a szakképzésben résztvevők mobilitására vonatkozó szöveg. Nagyon fontos, hogy az Európából jövő munkavállalók, vagy pedig szakképzésben résztvevők vissza tudjanak térni hazájukba, és honfitársaikkal megoszthassák azt a tudást és szakértelmet, melyet így gyűjtöttek. Végezetül pedig az elmúlt évben években hozzájárultunk ahhoz, hogy a migrációs, információs és menedzsment központokat hozunk létre, melyeknek célja nem több, de nem is kevesebb volt, mint hogy Például Marokkóban az Annapeki meg a Szizsemi központ, illetve a Szizsemi, ez már Maliban működik. Itt jöttek ezek létre, és az a célunk ezzel, mondom, sem nem több, sem nem kevesebb, mint hogy a kiinduló országok um, potenciális migránsai megfelelő információkkal rendelkezenek. Csak néhány példát soroltam föl, de úgy gondolom, hogy semmit sem ér a migrációs politika, hogyha nincsen elmélyült kapcsolatunk a kiinduló országokkal. Ehhez persze türelemre is szükségünk van, hiszen például jelenleg Szenegállal vagyunk mélyreható tárgyalásokban, de Marokkóval is tárgyalunk. Ezek nagyon nehéz tárgyalások, és visszafogadási megállapodásokat szeretnénk kötni az illegális migránsokra vonatkoztatva. Másrészt cserébe valami pozitívat szeretnénk mi magunk is felkínálni. Ezek az országok persze azt mondják nekünk. Készek vagyunk aláírni a todonc, vagy mondjuk másként visszafogadási egyezményeket, de hát tranzitország vagyunk, és sokkal komplexebbé teszi ezt a jelenséget. No, ennyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, illetve azt, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament szakbizottságának elnöke, aki szakértője ennek az ügynek is itt van. Tehát minnyáján úgy látjuk, hogy nem lehet a migrációt kizárólag protekcionista szempontból vizsgálni. Nem tudjuk lezárni az munkaerő piacainkat úgy, hogy csak a saját igényeinkre figyelünk, és nem gondolunk a, a kiinduló országok igényeire. Például Latin Amerikában a visszafordítás irány elfogadása után elmagyaráztam, hogy ez a visszafordítás irány, visszafogadás irányelv nem tökéletes, ez csupán az első lépés, mely egy jogi keretet teremt ahhoz, hogy jobban megszervezzük a vissza fordítási tevékenységünket, de összességében igyekszünk nagyon kiegyensúlyozottan fellépni. Köszönöm az Európai Parlamentnek, köszönöm az OCD-nek, azaz az ocd nek Úgy hiszem, hogy mobilizálnunk kell minden szereplőt, koherens politikákra van szükség ezen a területen. Hatalmas kihívás előtt állunk. és hozzá kell járulnunk ahhoz is, hogy a hazautalt pénzeszközöket a származási országok felvirágoztatására használják. Ehhez persze megfelelő banki szolgáltatásokra is szükség van, amelyek jelen vannak a kiinduló országokban. És nem egy országban ezek a banki szolgáltatások már jól működnek. Ugyanakkor vigyáznunk kell arra is, hogy biztosítsuk, hogy például a egészségügyi munkatársak tömeges kivándorlása ne lehetetlenítse el az egészségügyi szolgáltatásokat a kiinduló országokban. Úgy gondolom, hogy etikai szempontokat is érvényesíteni kell, és segítenünk kell a kiinduló országokat abban, hogy meg tudják tartani a jól képzett szakembereket. Amikor koherens szakpolitikákról beszélek, akkor ezen célok megvalósítására gondolok. Mit kell tehát tenni? Az energiát eh, jól kell tudni felhasználni, az erőfeszítéseket célirányosan kell felhasználni, de meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, a migrációval szembeni hozzáállásunkat, sokkal nyitottabbnak kell lennünk. De persze, alapszabályokban is meg kell egyeznünk, amelyet mindkét fél elfogad. És egy win-win helyzetet kell elérnünk, azaz mind a kiinduló ország, mind a befogadó ország hasznot kell, hogy húzzon a migrációs hullámok megfelelő igazgatásából. A jövőben, és ez semmi kétség nem férhet sok ember fog migrációs útra lépni, kivándorolni, más országba vándorolni, és éppen ezért fontos, hogy ezt megfelelő hogy igazgassuk, és Európa modellértékű politikát folytasson. Eh bien voilà, euh, merci, monsieur. Köszönöm szépen, bizottsági alelnök úr Zsanzsak. Úgy gondolom, hogy ha összefoglalnám a vitát, akkor azt mondhatom, hogy nagyon kényes kérdéseket vitattunk meg. De nagy bátorsággal és jövőbe tekintő hevülettel vizsgáltuk meg ezeket a kérdéseket. Persze mindig gondolnunk kell a közvéleményre is, aki nem mindig tudják, hogy milyen kihívásokkal állnak szemben köszönöm a szervezőknek a munkát. Úgy gondolom, hogy ez egy jó premier volt, amelyet megéltünk. Meg szeretném köszönni a tolmácsoknak is a munkáját, és a tolmácsok is köszönik, hogy hallgatták őket, még ha most nem is hallgatják. És köszönöm a pódium vita résztvevőinek a résztvételt, az eszmecserét, és hogyha érdekli önöket, ami történt, akkor az Európai Parlament weboldalán még egyszer megtekinthetik ezt, meghallgathatják, illetve az OECD weboldalán is szép napot.